Proszę Państwa, <clears throat> wznawiamy posiedzenie naszej komisji. Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Ha nem bánják, akkor talán lássunk neki. Avagy inkább folytassuk a tegnapi megkezdett ülésünket. Komisji Nazory dniach 2-5 listopad. akkor tegnapról maradt ugye a novemberi korábbi missziónk beszámolója, Ribero úr szervezésében került sor erre, és Santos kollega is részt vett ennek a szervezésében. Nagyon érdekes volt ez a látogatás. az Azori szigetek mezőgazdaságával ismergetünk, amely bizony igencsak érdekes. A tej ágazat sajátos problémáival is közelebbről megismerkedhetünk. Andrzejó Wojciechowski Desz, Izeke és Kigesz kollégák vettek részt ezen misszióban, nem beszélve persze a szervezőkről, de hát azt hiszem őket említenem sem kell. Egy beszámoló is készült, amit ha minden igaz, mindannyian megkaptak. Most pedig Rubairo asszonynak adom meg a szót, tartsa meg a beszámolóját, parancsolja. Caros colegas, permitam que manifeste a enorme satisfação e orgulho por estarmos nesta reunião da Comissão de Agricultura a debater o relatório sobre a ida desta Comissão aos Açores, para se inteirar das enormes dificuldades que os produtores de leite. Köszönöm szépen! Az Azori szigeteket látogattuk meg. A tejtermelők itt óriási problémákkal néznek szembe, ez adta az aktualitását. Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette ezt a missziót az elnökünknek, Wojciechowski úrnak, és főként Desz úrnak, aki tényleg mindentől megtelhetőt megtett annak érdekében, hogy megvalósuljon. Hasonlóan elengedhetetlen volt, és az asszisztensem, illetve a néppárt titkárságának segítsége, illetve a szakbizottságunk titkársága is valóban elévülhetetlen érdemeket szerzett a misszió megszervezésében. Ez az ultraperiférián lévő régió, mint tudjuk, a, talán az Európai Uniótól legmesszebb eső régiók egyike, amelynek nagyon sajátos természeti adottságai miatt igencsak korlátozott a, a a jövedelmi források sora. A specializálódtak a tejtermelésre, ugyanakkor az orosz embargó miatt most nagyon nagy bajba kerültek. Ez egy roppant kényes, roppant, törékeny, kiszolgáltatott um, ágazat, ami nem csak gazdasági, hanem, hanem társadalmi, családi problémának is tekinthető, hiszen ebből ez a főbevételi forrása rengeteg uh, családnak. Mm, de ezen felül a biodiverzitás fenntartásának is a kérdése, kulturális, történelmi hagyománya van a tejtermelésnek az Azori szigeteken. Szabadon legelő marhák, szarvasmarhák tejét dolgozzák fel az Azori szigeteken. Nagyon nehéz idők járnak az egész európai mezőgazdaságra de vannak, akik kicsit könnyebben vészelik át ezt a válságot, az azori szigetek esetében nem ez a helyzet. Nem pozitív diszkriminációt szeretnénk, nem, egyáltalán nem, nem ez a célunk. A 349-es cikkét szeretnénk az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek eh, itt alkalmazni, amely az ultraperifériás régiók eh, megsegítését szolgálja, akik nehézségbe kerülnek. Hiszen óriási ára van annak, hogy innen az azori szigetekről a megtermelt tejtermékeket eljutassák az Európai Unió piacra, más piacokra. Éppen ezért ennek az ágazatnak a megsegítésére külön intézkedéseket javasolt az Európai Bizottság. Az agrár a perifériás régiók agrár ágazatának megsegítésére szóló külön program életbe léptetését, illetve alkalmazását szerintelnek. Unilei, uma indústria que pertence a uma cooperativa agrícola, espero que aprecie. Egy olyan ágazatról van szó, amely, amely nagyon várja a segítségünket, és amely, még egyszer mondom, az Azori szigetek gazdaságában és társadalmában központi szerepet játszik. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Santos úrnak. Szelimovics, bardzo proszę pan Szelimovics. Szelimovics úrnak is, a kezelőbb innét szót kért. Parancsoljon. Egy pillanat, egy pillanat. Először akkor Szelimovics urat hallgatjuk meg. Tudom, hogy ezt már korábban is felvetették, ezt a kérdés, de mégiscsak nagyon aggasztos, hogy az NVC és az Agri szakbizottságok ülései egyszerre kerülnek megrendezésre, és nem csak azok számára probléma az, akik mindkét szakbizottságban szeretnének jelen lenni, de nem tudnak ugyanabban az időben ott lenni, de problémát jelent abból a tekintetből is, hogy nehéz követni az enviből érkező, az agriban megtárgyalandó ügyeket is például az EFTA, jelentés, és rendkívül fontos számunkra itt ebben a szakbizottságban, és tudom, hogy már ezt többen felvetették, tudják, hogy problémák vannak ezzel, de kérdezd, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami előrelépés, esetleg újra gondolják-e az ülések elosztását, legalább néhány fontos ügyekkel foglalkozó üléseket nem lehetne különböző időpontokban megrendezni. Köszönöm. Albert. No, no. Um, no. Mr. Dess it's on, it's on, it's on Portugal. So ah, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Uh, bardzo proszę pana posła Santosa. Tak, w tej chwili... Santos úr kapja meg a szót. Ez ügyrendi pontot tehát lezártok. Tehát a szó. Köszönöm, elnök úr. Igen, mivel ügyrendi kérdésről volt szó, ezért természetes, hogy Szenyovics úr előbb kapott szót. Először is szeretném megmondani, hogy az Azori szigetekre tett látogatásunk roppant fontos volt. Nem csak az Azori eh, szigetek eh, lakosságnak szempontjából, hanem a saját szempontunkból is. Éppen ezért szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ennek a megszervezésében, megrendezésében. A szocialista frakció nagyon sok segítséget nyújtott nekünk ebben. hiszen a szervezés hozzájárult a misszió sikeréhez. Ez a látogatás lehetővé tette, hogy a kollégák saját szemükkel lássák, hogy mi a helyzet az Azori szigetek mezőgazdaságával, pontosan mennyire nehéz helyzetben találták önmagukat a tej termelben, a tejágazatban a, a, a gazdák. A kolléganő már hangsúlyozta, hogy mennyire, fon, mennyire fontos az Azori szigetek gazdaságában e, ez az ágazat. Azt tudjuk, hogy az európai tejágazatot mennyire megrázta az orosz embargó. Az Azori szigetek tejtermelésének hosszú távú fenntarthatósága forog itt kockán, és valóban az tejtermelők léte megélhetése a tét. Mondanom sem kell az, hogy földrajzi eh, elhelyezkedése eh, ilyen távoli, ez, ez nem könnyíti meg a, a tejtermelők dolgát. Hát nyilván a szállítás költségek miatt drágábbak a tejtermékek az azori szigetekről származó tejtermékek, mint az európai versenytársaik, de megvannak a pénzügyi eszközünk eszközeink arra, hogy normális esetben ezt valahogy kompenzáljuk. Most azonban nem a, a megszokott helyzetről van szó, Európa egészen nehéz időket él meg, és ez különösen igaz az Azori szigetekre. O bem-estar animal, a produção em pastagem e altos níveis de, de, de, de sanidade. Azt tudni kell az Azori eh, szigetek ágazatáról, hogy az állat jólét szempontjából, általában az, a termelési módszerek szempontjából a lehető legmagasabb színvonalat képviselik, hiszen itt alapvetően a mezőn szabadon legelő tehenek vagy tejmarhák tejét dolgozzák fel. Tehát ez egy nagyon sajátságos, nagyon különleges ágazat. Azt is tudni kell, hogy ebben az ágazatban dolgozók átlag életkora 10 évvel az európai átlag alatt van, tehát nagyon nagy lehetőség rejlik ezekben. Valóban a kis gazdaságok jellemzik ezt, Tudjuk, hogy az azori szigetek vulkáni szigetein milyen eh, nehéz bármi más megoldást eh, találni. Az évek alatt ebben az, ezen az éghajlaton és az ilyen földrajzi adottságok mellett pontosan ez a szabad legeltetésen alapuló tejtermelés specializálódott, ez az alpesi állattenyésztésnek is sajátos formája fejlődött ki, amire nagyon sok alternatívát nem tudunk kínálni. Éppen ezért olyan fontos, hogy megóvjuk ezt az ágazatot, és ezért kell ennek a válságnak a, a, a hatásait valahogy megpróbálni enyhíteni a rendelkezésünkre álló eszközökkel már így is sokan elvándoroltak a mezőgazdaságból, miközben a, a, azt tudjuk, hogy Európában mindenhol, így az azori szigeteken is fontos a, a táj megőrzésében a szerepe a gazdáknak, hiszen egy, egy szép táj nélkül nem lehet turizmus idegenforgalom sem, Éppen ezért tartom fontosnak, hogy megfelelő védintézkedésekkel segítsük a nehézségben, nehéz időket megélő azori szigeteki tejtermelők. E um Nagyon remélem, hogy ez a látogatás is lehetővé tette mindenki számára, hogy tisztán lásson, hogy valóban szüksége van ennek az ultraperifériás régiónak a támogatásunkra, Mm, saját szemünkkel láthatok, hogy tényleg mennyire eh, válságos a helyzet. Nikolson úr készített egy jelentést a tej eh, ágazatról. Azt hiszem, hogy az Agrár Szakbizottság tagjaként minden áldozatát a mezőgazdaságnak meg kell védenünk, bármilyen ultraperifériás régióban is találtassék az. Dwóch kolegów członków delegacji, pan poseł Andriu i pan poseł Des. Pan poseł Andriu jako pierwszy. Oui, merci, monsieur le, le président. Je voudrais... Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg csak nagyon röviden Ribeiro asszony és Santos úr által elmondottakra hadd reagálják. Valóban nagyon jó volt ez a, ez a misszió, ez a látogatás. Köszönöm Santos úrnak és csapatának, illetve Ribeiro asszonynak és csapatának. Valóban nagyon jó szervezés tapasztalhattunk. A boldog tehén vagy marha köré épül az azori szigetek tejágazata. Ez egy nagyon sajátságos állattenyésztési módszer, de láttuk, saját szemünkkel megtapasztaltuk, hogy valóban, mint hogyha jól éreznék, jobban éreznék a megszokottnál magukat a bőrükben ezek az azori szigeteki tejelő marhák, ez járul hozzá hogy ilyen csodálatos termékeket állítsanak elő. Azt tudjuk, hogy nem válság esetén, tehát az nem válságos időkben is segíteni kell egy ilyen távoli régió gazdaságát, az most azonban válságot élünk meg, ez különleges intézkedéseket szükségeltet. Ezért a helyi gazdaság megmentés érdekében kicsit át is kell szervezni pontosan ezt az egész termékpályát. Egy ultraperifériás régióról van szó, ami egy különösen sajátos helyzet. Kilenc szigetről áll ez a szigetcsoport, az Azori szigetek. Fontos, hogy ezt a saját kis belső piacukat is egyben tartsuk, ugyanakkor a mobilitást is segíteni kell. Tehát egy kettős a nehézség. Egyrészt a, a, a sziget csoporton belüli mobilitás és szállítás sem egyszerű és nem olcsó, illetve onnan az Azori szigetekről a kontinensre eljuttatni a végterméket, ez egy külön kihívás. Mind idő, mind pénz költség tekintetében Ribeiro asszonynak éppen ezért igaza van, hogy ehhez a sajátosságokhoz kell a támogatási rendszerünket, illetve intézkedéseinket is valahogy igazítani. Most azonban, hogy ott jártunk személyesen, valóban saját szemünkkel láthatjuk, érezhetjük, hogy hogyan szükséges javítani az unió vonatkozó támogatási szakpolitikáját átalakítani az ilyen ultraperifériális régiókra vonatkozóan. Még egyszer mondom, figyelembe véve ezen régió sajátosságait, azon belül is az Azori szigetek sajátos körülményeit köszönöm. De szór kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék köszönetet mondani Sofia Ribérónak és Szántos kollégának, illetve a kollégáiknak, hogy ilyen kiválóan megszervezték ezt az utat. Ugye az utazás és e, általában azt mondjuk, hogy sokat tanít nekünk. Igen, ez egyfajta továbbképzés volt ez az utazás, amikor több órát repülünk Lisszabonba, és aztán még egyszer ugyanannyit az Azori szigetekre tovább repül, akkor látjuk, hogy a kontinenstől milyen messzire találhatók ezek a szigetek, és ez a kilenc sziget valóban nagyon problematikus helyzetben van, hiszen még ezek a szigetek maguk is egymástól nagyon távolra fekszenek. Így nyilvánvalóan magas a költségvonzata a szállításnak, az utazásnak. Ami viszont számomra nagyon érdekes volt az az, hogy Portugália 2%-áról beszélünk a földterület tekintetében, de a feltermelés 30%-a viszont itt zajlik. Ebből is látszik, hogy mennyire erősen jelen van a tejágazat, mennyire ide koncentrálódik a tejtermelés Portugáliában. Meg át kell gondolnunk, hogy a támogató programok hogyan is nézzenek ki, hogy talán külön támogatást érdemel-e a kontinens elérése, itt a versenyhelyzet ugye nagyon különleges. Ami szintén feltűnt, számomra az, hogy a telekárak, az ingatlan árak nagyon magasak. 75 ezer euró per hektár ezt az összeget említették. Ez azt jelenti, hogy a termelési költségek is magasak. És az Azori szigetek egyik másik hiányosság az az, hogy nagyon széttöredezettek a területek, nagyon sokszor távoli területeket kell bevonni a termelésbe, és valóban a hegyi vidékek és a legkülső régiók, az elszigetelt területek támogatása eh, valóban intenzív erőfeszítéseket érdemel azért, hogy versenyképesek maradhatnak, de együtt azt szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságunk elnökének is, és a többi kollégának is, akik hozzájárultak ez a rendkívül izgalmas utazáshoz. Számomra valóban nagyon érdekes volt ez az út. Tak? Ok, proszę Państwa, bardzo, dziękuję panu posłowi. Köszönjük szépen. Czy jeszcze ktoś z pani panów posłów chciał zabrać głos? Köszönöm, e témában szeretne még valaki hozzászólni? Der Kopfhörer nicht funktioniert hat, möchte ich noch hogyha nem működött volna a fülhallgat, akkor még egyszer elmondanám, hogy köszönetet mondtam a szakbizottság elnökének.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 amennyiben nem, hölgyeim és uraim. Úgy még egyszer köszönetet szeretnék mondani a szervezőknek, a vendégszeretetükért. Nagyon szívesen fogadtak bennünket minden szinten. A gazdákkal is sok-sok beszélgetésen vettünk össze, a szövetkezetekkel, szövetkezeti képviselővel is találkoztunk, mindezt elolvashatják a, a kiküldésről szóló jelentésben. A küldöttség tagjainak küldök majd egy levelet, mielőtt a jelentést majd tovább küldöm az Európai Bizottságnak, mert néhány szempontot szeretnék még kiemelni. Mindenesetre még egyszer köszönet illeti a szervezőket. hálámat már kifejeztem, de még egyszer ezt szeretném megtenni. Most pedig akkor, ha ezt lezártuk, akkor a következő napi rendi pontra térnék rá. a tunéziai köztársaságra vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szól ez a pont. Aguilera Garcia kolléga az előadónk. Miután az INTA szakbizottság elhalasztotta a szavazást, így az AGRI szakbizottságban is elhalasztottuk január 11-ére a szavazást erről a jelentésről de úgy gondolom mégis csak jó lenne, hogyha ma a módosítókat meg tudnánk tárgyalni, hiszen néhány árnyék előadói találkozóra is sor került, mert most pedig akkor Agiléra Garcia asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, kértük a szavazás elhalasztását, hiszen amikor az árnyék előadók összeültek, akkor valójában nem merült fel ezzel kapcsolatban probléma, és éppen ezért azt kértük, hogy halasszuk el a szavazás az első karácsony utáni ülésünkre. Így viszont lehetőség nyílik arra is, hogy eszmét cseréljünk a módosítókról, szívesen meghallgatnám a kollégák véleményét is ezekkel kapcsolatban. 54 módosító érkezett be itt a különböző frakcióktól és egyéni kollégáktól érkező módosítókról beszéltünk. Elsősorban a bizottság azon javaslatát kívánják elutasítani, hogy 35 ezer tonna mennyiségű vámmentes vámkontingens állapítsanak meg az olívaolaj export tekintetében Tunézia számára. hiszen ezek az autonóm kereskedelmi intézkedések elsősorban a tunéziai olívaolaj termelést támogatnak. A módosítók egy része egy alacsonyabb számot, kisebb mennyiséget kíván megjelölni, Összesen ugye jelenleg 56.700 tonnára vonatkozik a vámmentes vámkontingens. Így áll, tehát a helyzetbe érkeztek a módosítók, vannak olyanok, amelyek egy az egyben elutasítják a bizottság javaslatát, más módosítók azt célozzák, hogy csökkentsük a vámkontingens eh, terjedelmét. Én nagyon szeretném még egyszer felhívni arra a figyelmet itt a szakbizottságban, hogy számomra nagyon aggályos az, hogy ez a bizottsági javaslat a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan, jelen esetben az olívaolajra vonatkozóan eh, felhasználásra kerül arra, hogy egy országot egy terrortámadáson, merényleteken átment országot támogassanak. Én Andalúziába való vagyok, egy olyan régióból származom, ahol igen komoly jelentősége bír az olívaolaj termelés, és én úgy gondolom, hogy ezek a támogató intézkedések torzítják a versenyt számunkra. Ezzel kapcsolatban is érkeztek módosítók, ahol pontosan erre hívják fel a figyelmet, hogy a vámmentes vámkontingens megemelése milyen hatással járhat az Európai Uniós termelők számára. Ennél többet nem is szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, szívesen hallanám a kollégák véleményét, hiszen most lehetőség nyílik arra, hogy ezt részletesebben is megbeszéljük. Talán lezárásképpen még egy megjegyzés megengednek. Az INTA beli kollégáktól úgy hallottam, úgy értesültem, hogy az INTA részéről nem is született javaslat erre vonatkozóan. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az Agri Szakbizottság viszont éljen itt egy ilyen javaslata, amelyet széles körben támogat is a szakbizottság. Köszönöm szépen! Most pedig akkor a kollégák kapnak szót. Én szeretnék először is köszönetet mondani az előadónak a, a munkáért, illetve a többi résztvevő kollégának is köszönetet mondanék. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslata ellen nem igazán tudunk fellépni, nem tudunk itt ellenállni. Itt rendkívüli intézkedésekről van szó, a VAM kontingensek megemeléséről azért, mert a merénylet sújtotta Tunéziát, így kívánjuk támogatni. Nyilván, hogyha olyan területekre, régiókra gondolunk, mint Andalúzia, muszáj az ő érdekeit is figyelembe venni, de én úgy gondolom, hogy a külügyi szolgálat itt egy politikai intézkedés szeretne foganatosítani, még ha oda is kell figyelnünk arra, hogy a mezőgazdasági termelést, az Európán belüli mezőgazdasági termelést, ezt ne érintse eh, hátrányosan. Figyelemmel kell kísérnünk az olívaolaj termelést az exportot, eh, ezt az egyszeri kontingens emelést most meg kell valósítani, de meg kell nézni, hogy 2017-ben mire számíthatunk az olívaolaj ágazatban. Nyilvánvalóan nem rendelkezünk kristálygömbben, nem tudjuk, hogy hogy fog kinézni a jövő, de óvatosan kell, óvatosabban kell eljárnunk, mint azt az Európai Bizottság jelen javaslatában előirányozta. Ezen kívül pedig tudunk kell azt is, hogy eddig nem született tanulmány arra vonatkozóan, hogy mi várható, eh, ki kell várnunk, hogy mire számíthatunk. Én várom a pontos adatokat a bizottságtól, hogy ez a 35 ezer tonnás szám egyáltalán hogy került megállapításra. Mi indokolja ezt a következő két évre, milyen adatokra támaszkodik az Európai Bizottság, milyen olyan ágazati információkkal rendelkeznek, amelyek de mi nem látunk be, tehát szeretnénk tudni, hogy hogyan került megállapításra 35 ezer tonna. A bizottság az intézkedések kihatását úgy tűnik, hogy nem kívánja felmérni, értékelni. Ugye 2016-2017 az az időszak, amikor ezek az intézkedések érvényben lennének. Ez a tunéziai vámkontingens jelenleg 50%-kal emelkedne, a jelenlegi számok tükrében 50%-kal emelkedne. És ezen kívül folynak a bilaterális tárgyalások a szabadkereskedelmi megállapodásról is Tunézia az Európai Unió között. És lehet, hogy ezen tárgyalások keretében ez az intézkedés egyfajta politikai gesztusként jelenik meg, illetve lehet, hogy Tunézia ezt úgy értékeli, hogy a továbbiakban is szeretné az Európai Unió ezt a magas kontingenst fenntartani, nem pedig csak korlátozottan kívánja ezt a sürgősség intézkedést bevezetni. Mi azonban semmiképpen sem szeretnénk, hogyha a további tárgyalások tekintetében ez egyfajta precedensként szolgálna. Emellett intézkedéseket is be kell vezetni, egy védőszáradékot annak érdekében, hogy az olívaolaj piacon ne torszoljon a verseny. Ezen kívül lenne még további kérdésem is az Európai Bizottsághoz. Kérdezném, hogy az Európai Bizottság miért határozott úgy, hogy leegyszerűsítse a havi elszámolást, igazgatást, miért kívánják ezt most már csak éves szinten megvalósítani. Ez komoly kockázatokkal is jár az európai piac tekintetében. Ez igencsak megnehezítheti az európai oliva, olaj ágazat dolgát. Én várnám a világos válaszokat erre a kérdésre. Köszönöm szépen de mindenkit arra kérek, hogy fogja rövidebbre, hiszen már így is kifutottunk az időből. Szelivimovics úr a szó. Köszönöm szépen az előadó munkáját. Még sok munka el előttünk, de ennek ellenére nem támogathatjuk a kompromisszumos módosítókat, amelyeket az előadó és a többiek javasoltak. Nagyon röviden szeretném megvilágítani, hogy az ember megnézi a számokat, és meggondolja, hogy mit jelent ez eh, Tunézia, és mit jelent az Unió számára. Mindenki tudja, hogy a terrortámadás után eh, a tuni, tuniszi eh, gazdaság összeomlott, és 15%-ára zsugorodott a tuniszi gazdaság. Ha ezt a kótát megadjuk nekik, akkor a termelésüket megduplázzuk, ami azt jelenti, hogy nagyjából a korábbi teljesítményüknek a 30%-át fogják tudni elérni. Ez hatalmas segítség lenne nekik, és ugye pont ez lenne a lényeg a támadás után. Mit jelent ez nekünk? A mi termelésünk 70%-kal csökkent. kal csökkent, javítja magát a tolmács, és néhány százalék ide vagy oda, nagyjából ugyanott tartunk. És mit jelent ez? Egy százalékot jelent, egy százalékkal több olívaolajat jelent Európában. Tehát 50 százalékot elvesztettünk, és most egyet, egy százalékot behozzunk. Nekem nem úgy tűnik, mint hogyha ez gajra vágná az Európai Uniós olívaolajpiacot, és torzítaná a piacot vagy a versenyt. Itt két nagy olasz város fogyasztás, éves fogyasztását teszi ki. Viszont hatalmas nagy segítséget jelentene a tuniszi gazdaságnak. Éppen ezért támogatni kérjük ezt a bizottsági javaslatot, mert azt gondoljuk, hogy jó. Köszönöm szépen, Smith úr. Köszönöm szépen, elnök úr, én is rövid leszek, és az Aldi hozzászólás követően mi is egyetértően szeretnénk nyilatkozni, hiszen ez átmeneti intézkedés, elbírja az uniós gazdaság, és ez hatalmas segítséget ö, nyújtana, sokkal nagyobb segítség, mint amekkora nehézséget ez a mi gazdálkodóinknak ok- okozna. És az a mérték, amelyikbe a, ha megnézzük, hogy miért mértékben süllyednek vissza az arab országok az anarhiába, akkor azt gondolom, hogy ha segítséget nyújtunk egy országnak, az nagy segítség e tekintetben is. A, megyi, a mezőgazdaságnak ott nem szabad beáldozni a kül, külügyek oltárán, ezzel egyetértek, de ugye, ahogy ezt eredetileg is elmondtuk, akkor meg kell gondolni, hogy folyamatban vannak kereskedelmi tárgyalások Tunéziával, és ennek ez csak egy nagyon picike része. Tehát éppen ezért az egyes kompromisszumot nem tudjuk elfogadni, hiszen ez meggyengítené a javaslatot. Az EPP-nek más javaslatát a kis uniós gazdák védelmére például ezt el tudjuk fogadni, vannak benne jó dolgok egy technikai segítségnyújtás, amelynek kiemelten magas politikai üzenete van, átmeneti intézkedés, és nem mutat iránt abba, hogy a tárgyalások milyen irányba fognak menni, de ezzel munkahelyeket teremtünk, stabilizálja a tuniszi helyzetet, és ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, és a mi gazdálkodóink ez elbírják ezt az intézkedést, és, és nem szabad, hogy mások érdekeit helyezzük a sajátunk elé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de Castro úr. Köszönöm szépen. Nos, szeretném támogatni a kollégák munkáját, és egyetértek az elhangzottakkal. Garcia asszony által elmondottakkal. De biztosak vagyunk abban, hogy ez a konkrét intézkedés tényleg segítséget jelent Tunisziának? az nem kérdés, hogy segíteni kell nekünk a tárotámadás után. És ez teljesen világos. De itt olyan intézkedésről beszélünk, amely gazdasági szereplőket favorizál, akik a tuniszi olívaolajat behozzák, és még egyebeket. És ez egy nagyon veszélyes precedens teremtene, hogy ma Tunéziából olívaolajat hozunk be, aztán egy másik szektor lesz terítéken holnap. Nem a mezőgazdaságnak, tehát nem szabad egy oldalon engedményeket tenni a mezőgazdaságban. Segítsünk nekik, így vagy úgy, hogy fejlődjenek, hogy növekedhessenek. Azt gondolom, hogy hasznos az, hogy ezt elhasztottuk januárig, hiszen addig még egyszer meggondolhatjuk, hogy tulajdonképpen mi is történik itt. Komoly gomoly számokról beszélünk, itt a jelen kvótának majdnem a megduplázásáról beszélünk, amit ráadásul meg is akartunk szüntetni, tehát egyetértek az elhangzottak egy részével, tehát nagyon, hogy komoly hatása lehet a mi termelésünkre is, tehát sokkal több van emögött, mint amit látunk felletes szemlélőként. Tehát lehet, hogy akadna jelentkező az európai termelők között is, aki ezt a kvótát bevállalná. Tehát azt gondoljuk, hogy ezt még, még egyszer rágjuk meg. Elnök, köszönöm szépen, de próbáljuk meg rövidre fogni a hozzászóló, hozzászólási időket. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nyújtottam be módosított amikor a bizottság szolidaritásról beszél az intézkedés kapcsán, itt kereskedelmi politikáról beszélünk. Nem bízom ebben egyáltalán. Először is szeretnék magyarázatot kapni arra, hogy ki jár jól ezekkel az intézkedésekkel. Tulajdonképpen a dolgozó ember, a tuniszi gazdálkodó fog ezzel jól lenni, vagy ki? Ki lesz az, aki úgy általában az olívaolaj szektor? Aztán ez az intézkedés se kapcsolatban itt arról van szó, hogy nagy ipari szektorok ba vezetünk be olcsó olajat Európán kívüli országokból? És végezetül a kérdésem az, hogy hol van az az értékelés, a hatás értékelése, hogy ami megalapozza egy ilyen, ezt az intézkedést. Köszönöm. Ájúzó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, én is rövid leszek. Támogatom az előadót, kiváló a jelentés, és a kompromisszumos módosítók is nagyon jók. És minden, amit a Decastro úr mondott, azzal is egyetértek, és nagyon jó. Ez egy ajándék és a gazdálkodók azok, akik ezt, ennek az árát megfizetik. Igazából nem az olívaolaja van a turiszti gazdaságnak problémája, hanem a turizmussal, de az Unió ebben nem tehet semmit. Azok a cégek járnak jól, akik importálnak, e, és palackozzák és eladják, illetve azok, akik e, ezt behozzák Tunéziából. Köszönöm szépen, de szór Elnök úr, köszönöm szépen, tényleg rövid leszek. Az arab országok támogatásáról szólt a külügyi politika, az e- Tunézia és az egyéb észak-afrikai országok nagyon nehéz helyzetben vannak, és lehetőséget kapna így ez az ország, hogyha beszállítanak. A turiszi miniszter azt mondta nekem, hogy vagy tudunk vagy tudunk exportálni, vagy az emberek fognak elindulni Európába, és ezt meg kell gondolni, hogy ezeket az országokat felé hogyan tudnánk megnyitni a piacainkat. Itt olyan kis mennyiségekről beszélünk, amik nem károsítanak a piacot. Nyilván itt átmeneti időszakot kellene biztosítani néhány év alatt, amíg ezt a kvótát fel tudjuk futtatni, de azt gondolom, hogy meg kellene engedni, hogy szállítsanak, Paladi Castro úr is, ahogy elmondta, megmutatta, hogy milyen nálunk az olívaolaj termelés. Én is használok minden nap. Én azt gondolom, hogy ezt az egy százalékot nyugodtan fel tudja szívni az európai piac. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mi ellenezzük ezt a javaslatot. Ez nem fogja megerősíteni az európai mezőgazdaságot, és komoly károkat okoz dél-európai országokban, de azt gondolom, hogy igenis lesz hatása az európai gazdaságnak, hát ne hülyeskedjünk már. És itt azért rengeteg olívaolajról van szó. Amikor az ellenőrzésekről van szó, nem tudom, hogy ezt e, e, éves alapon, de képesnek kell lennünk arra, hogy hamar lépjünk, hogyha valahogy félresiklanának a dolgok. Tehát a hatást meg kell vizsgálni nem csak a közösségek szintjén, nem csak közösségi szinten, hanem országokra lebontva is, hiszen ahogy hallottuk, itt a nagyobb termelőket fogjuk favorizálni, amelyek az olcsóbb olajat fogják keverni a sajátjukkal, és így olcsóbb termékeket fognak e, eladni e, Európa szerte. És milyen hatása lesz ennek a kistermelőkre és a fogyasztókra, nem fogják tudni, hogy igazából honnan származik az az olívaolaj, amit fogyasztanak. Úgyhogy mi nemet mondunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az Európai Bizottság képviseletében van -e itt valaki. Ha igen, akkor kérem most válaszoljon a feltett kérdésekre. Merci. <clears throat> Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs, pour... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a kedves képviselőknek ezt nagyon érdekes eh, eszmecserét erről az állásolás eh, tervezetről. 54 módosító indítvány érkezett. Az európai eh, termelők helyzete nem rosszabbodhat, azt hiszem, hogy ez ügyben világosan kell fogalmaznom. A hogy valóban megfelelően lássuk, hogy milyen hatása lehet ennek az intézkedéseknek, hogy valóban ne lássuk, ne az ördögöt keresünk ebben, ezért fontos a tényeket is ismerni. Először is itt átmeneti intézkedésekről van szó, kampány szerű. Az új kvóták akkor lesznek elérhetőek, amikor az, amikor az társulás megállapodás értelmében alkalmazott 56 ezer 56 ezeres kóta kimerült, akkor lehet majd ezt az új kvótát alkalmazni. A harmadik fontos tényszerű elem pedig az, hogy ez az intézkedés semmi féle módon nem befolyásolja a majdan lefogyatandó szabadkereskedő megállapodásról szóló tárgyalásokat. ...150 fontos, hogy ez a ez a százezeres kvóta, több száz 1,7 százalékát tesze, teszi ez a kvóta ki az Európai Unióban előállított ö, olívaolajnak, csak hogy lássuk, hogy ez valóban egy elhanyagolható mennyiség. Nem hiszem, hogy egy ekkora ö, mennyiség az európai árakat befolyásolhatja érdemben. Tehát 35 ezer tonna és plusz kvótánk, ez amit mi javasolunk, úgy érezzük, hogy ebben a szezonban, ebben az évben óriási módon nem leszhatja meg az európai gazdaságot. Az elmúlt 85 ezer tonnáról beszélhetünk a korábbi években a társulás megalapodás értelmében. Ennek egy részét egy sajátos VAM mechanizmus keretében kerül az európai piacra, amikor is az Európai Unióban végzik ennek a végső feldolgozását vagy finomítását. Éppen ezért így vám nem rakódik rá vám tartalom, ez nem kerül kivetésre. Az Európai Unió piacának szüksége van a tunéziai oliva olajra annak érdekében, hogy ezt feldolgozzuk és utána tovább exportáljuk. az 35 ezer tonna. Elsősorban tehát ez a továbbfeldolgozás célját szolgálja majd. Elsősorban nem az Európai Unió belső piacán kerül majd végfelhasználásra. Miért töröltük, vagy javasoljuk törölni a havi maximális szintet? Nos, az eredeti célja ennek az volt, hogy a legkritikusabb hónapokban, tehát a betakarítást követő januártól áprilisig tartó legkritikusabb időszakban legyen egy, korlátozzuk az import mennyiségét, de mi történt a korábbi időszakban? Az többi hónapban nagyon alacsony mennyiség került importálásra, éppen ezért nem lehet tökéletlenül annak, hogy fenntartsuk ezt a havi korlátozást. A... Ah, je n'ai plus qu'un mot, donc euh, pour la production. Jó, mindjárt befejezem, nem láttam elnök úr, hogy mit integet nekem, tehát 170 ezer tonna kerül majd importálásra. Ezek a két év során a számításaink szerint, előrejelzéseink szerint az Európai Bizottság nem támogatja azokat a módosító amelyek visszautasítják a javaslatainkat, vagy amelyik az időtartamra, illetve a mennyiségre vonatkozóan változtatnának. A az európai termelők kompenzációját szolgáló intézkedésekre vonatkozó javaslatok nem ebben a rendeletben kell, hogy helyet foglaljanak, hiszen ennek nem az a célja, hogy a belső problémákra megoldást találjon. Végezetül nyilván jó szándékúak ezek a módosító indítványok, a hatástalományokra vonat vonatkozóan annyit mondhatok, hogy alaposan elemeztük a helyzetet, a megfogalmazásban is erre odafigyeltünk, mert az világos, hogy az olívaolaj piac alakulását sok más szempont is befolyásolja, nem csak a Tunéziából, és főleg nem a Tunéziából beáramló olívaolaj mennyisége Éppen ezért ez egy annyira szerény mennyiség, hogy nem érezzük, hogy az európai olívaolaj ágazatnak ez komoly eh, megpróbáltatást jelentene. Proszę Państwa, miało być, miało być głosowanie, a myśmy zrobili bardzo długą dyskusję. Köszönjük szépen. Most akkor a szavazás helyett egy ilyen csak hosszú eszmecserét folytattuk, és egy kicsit így és maradtunk a napirenden előirányzottaktól. Szavazni viszont majd csak január 11-én fogunk a karácsonyi szünet utáni első ülésünkön. Meg kell állapodnunk most mindenről, ami a szavazással kapcsolatos. Az előadót és az árnyék előadókat kérném, hogy készítsenek elő mindent még decemberben, de most még egyszer az előadója szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a munkához, az árnyék előadóknak, akik szót kértek. Gondoskodni fogunk arról, hogy, hogy minél hamarabb eredményre jussunk. Szeretnék utalni arra, hogy mindezek a kiadások az olívaolaj termelésre azt is jelentik, hogy a 4 euró per kilós áról 2 euró 2,57 euró 57 per kilóra csökkent. Ezért nem Tunézia a ludas ebben, de mégiscsak ezek az intézkedések mindig kihatással vannak az európai piacra, az árakra. Mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezt a munkát még karácsonyát le tudjuk zárni, hogy január 11-én nyugodt szívvel szavazhassuk Elnök, köszönöm szépen! Kedves kollégák, most pedig Bernard Valá úr a vendégünk, aki sok év, sok év óta az Állategészségügyi Világszervezet élén áll, ő a főigazgatója ennek a szervezetnek. Az Állategészségügyi Világszervezet, az OIE, a WHO megfelelője, csak nem az emberi, hanem nyilvánvalóan az állati egészségügyel foglalkozik ez a szervezet. Pan Balak włożył po ogromne zasługi Veled úr nagyon komoly eredményeket ért el, az állategészségügy területén komoly szakértelmmel rendelkezik, főigazgatója, tehát az állategészségügyi világszervezetnek már évek óta. Nagyon örülünk, hogy ma ellátogatott hozzánk, és nagyon örülünk annak, hogy szakértelmi tapasztalatait megosztja most majd velünk, és az állategészségügyi világszervezet által felülállt témák nagyon közel állnak a szívünkhez, legyen szó az antimikrobiális rezisztenciára, vagy az afrikai hogy minket rendkívül módon érdekel a szervezet munkája. Szeretném üdvözölni a főigazgató úrat, és valóban nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy eljött hozzánk, és nagy örömmel várjuk a beszámolót az ön munkájáról. Köszönöm szépen saját magam és a szervezetem nevében is ezt a lehetőséget, hogy beszámolhatok önöknek a tevékenységünkről, és arról a diskurzusról, amely az állatok egészségének, állatok jólétének a kérdését övezi. Egy PowerPoint prezentációval készültem, talán ezzel jobban le tudom kötni az önök figyelmét, nem kevés dokumentációt is találnak itt a jobbomon lévő asztalon. Szerintem eh, eh, érdemes ebből is mazsolázniuk tisztelt képviselőknek. Hogyha ezen a ponton a PowerPoint prezentációt el tudnánk indítani, az csodás lenne. Köszönöm szépen. A szervezetünk 1924-ben jött létre, akkor korábban, mint az, egy, mint az ENSZ. A, alapvetően az ENSZ-től függetlenül működünk, és a tag országok eh, mennek alapvetően örülnek is. 2003-ban eh, megváltozott az eh, nevünk, a új nevünk Állategészségügyi Világszervezet, Párizsi székhelyen működünk, az elejétől fogva. 13 regionális irodánk van világszerte, Európában is több. 180 tagországunk van, a csendes óceáni és Karib-szigeteki kis országok csatlakozása, ahol nem sok állat található, állatenyésztés nem nagyon folyik ugyanis. A főbb tendenciákat vázolnám itt fel azzal kapcsolatban, hogy milyen kockázatok merülnek fel, mik a legkomolyabb kihívások az állattenyésztésben, illetve mik a, milyen tendenciákkal jár a globalizáció, amely értelmében a, az áruk és a személyek egyre nagyobb számban mozognak a világban. Az éghajlatváltozás milyen hatással bír erre a kérdésre, hiszen az ember a természetet alakítja, illetve a mikróbák is terüldőben vannak, így az ember és állat betegségek földrajzi terjedése érint mindenkit, Európát főként. Főként azok a főként az afrikai kórokozókra gondolok itt. Ez egy olyan hatás, amely az európai állategészségügyi politikát kell, hogy befolyásolja, mind a megelőzés, mind a kezelés tekintetében. Nagyon szoros az összefüggés a szegény vidékterületek és az állattenyésztés között. Nagyon sok helyen, vidéken, szegény területeken az állatok tenyésztés az egyetlen megélhetési lehetőség, és hogy a szegénység elkerülésének E, egyik legfontosabb eszköze is. Lássuk be, hogy a szegények esetében sokszor maguk, maguk, maga a jószág az, amely a, a, a tőkét e, jelenti, éppen ezért a fejlődő országokban nagyon oda kell figyelni az ügyi kérdésekre. E, az új gazdasági, feltörekvő gazdasági hatalmakként emlekezett országokban azt tapasztaljuk, hogy a szegénységből egyre többen emelkednek ki, jelentősen nő a középosztály, ami az állati fehérjék a fogyasztásában növekedést generál majd. A kereslet, tehát a tejtermékek, a tojás és a hústermékek iránt nyilván nagyon nő nőni fog, méghozzá exponenciálisan nő majd a fogyasztás, így tehát az állateredeti termékek fogyasztása globális szinten is nagyon komolyan nő. Ez óriási állategészségügyi kihívásokat is magában rejt. A fejlett országokban is ehhez kell alakítanunk itt a fejlett nyugati országokban, főként a prevenciós politikánkat. Pár szót a legfontosabb problémás kérdésekről. Az állat és az ember kapcsolata a világban pozitív, negatív hatások. Hogyan függ össze a kettő? Mi a vitás kérés ez ügyben? Nos, az, hogy a házi állatok mm, milyen e, kihatással vannak a környezetünkre. Ez egy roppant összezett kérdés, és olyan különböző számok e, jelennek meg. A FAO például a Livestock Shadow a közelmúltban más számokat hozott, nyilvánosságra, illetve a zsiek e, is. Különböző adatok, különböző számítások e, léteznek, például, hogy a mm, az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásához milyen mértékben járul hozzá az állattenyésztés. Fontos odafigyelni arra, hogy a fürdővízzel ne öntsük ki a gyereket is, Mire gondolok itt? Arra, hogy nem szabad az állatok, az állattenyésztés pozitív hatásait elfelejteni. Milyen hatása van ez a Föld nevű bolygóra? Hát lássuk be, hogy a kérődzők nélkül nem tudjuk a cellulózt eh, átalakítani élelmiszerré, mert pedig ez a fűből másképp nem lesz fogyasztható élelmiszer, mint hogy a kérődzőket ebbe valahogy bevonjuk. E, már csak azért is, mert az állati fehérjék nélkül például a gyerekek e, szellemi fejlődése, e, illetve általában a kiegyensúlyozott táplálkozás nehezen elképzelhető. Ezek tehát a mindenképpen a pozitív irányba billentik a mérleg nyelvét. Az emberi egészséggel kapcsolatos eh, kérdések kapcsán a közelmúda jelent meg egy eh, érdekes eh, tanulmány azzal kapcsolatban, hogy a, például a felvágottak és a hústermékek általában mennyire rák keltőek, ez az emberek viselkedését, táplálkozásai szokásait nyilván befolyásolja. A vörös húsokra vonatkozik az első sorban. A COP21-et megelőzően került ez valahogy nyilvánosságra, pedig fontos, hogy nagyon tudományos tehát megal, tudományosan megalapozott, szigorú tudományos megalapozottsággal bíró tanulmányokat vegyünk csak alapul, amikor a közleményt próbáljuk befolyásolni. Ugyanilyen közített vált ki például az a kérdés, hogy milyen költségekkel jár az, hogy megelőzzük a betegségek elterjedését. A nem megfelelő prevenció, megelőzés, ellenőrzés nagyon komoly járványokhoz vezethet. Ez tulajdonképpen egy ilyen biztosításnak fogható fel, ennyibe kerül az, hogy megvédjük magunkat. Ezeket is be kell venni a számításokba tehát a megelőzés és az ellenőrzés mindig jóval ö, olcsóbb, mint utána járanyag esetében a tűzoltás. Szoktuk is ezt mondani, hogy nem lehet bezárni azért a tűzoltó laktanyát, mert már hetek óta nem volt tűz a városban. Most valami hasonlóra kell gondolni ebben az esetben is. Azt is tudjuk, hogy amikor a kényszervágásokra sor került a különböző állategészségügyi járványok miatt, az milyen költségekkel és következményekkel járt. Éppen ezért eh, a mi szervezetünk mindig is az eh, eh, megelőzésre helyezte a hangsúlyt, az oltásokra sajnálatos módon nem megelőzhető az, hogy a kényszervágásokra sor kerüljön, csak így előzhető meg sokszor a járvány. Például a madárinfluenza esetében is így volt. Ez kommunikálni kell az emberekkel, meg kell nekik magyarázni, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a kockázatot, és minimálisra kell szorítani a kényszervágások számát, de hát közegészségügyi, népegészségügyi szempontból sokszor ezek elkerülhetetlenek. Ez tehát a helyzet, ezek a kritikus vitatott kérdések. Ezek adják a mi szervezetünk működésének a hátterét, ha úgy tetszik. Mi szervezetünk egy kormányközi szervezetként működik. Célunk, hogy meghatározzuk az állat betegségek kontrolljának ellenőrzésének módszereit. Az emberi betegségek 60%-a így vagy úgy közegészségügyi problémát is jelenthetnek. Nos, a mi tagországaink által demokratikusan elfogadott normákat a világkereskedelmi szervezet is elismeri. A, és ezt figyelembe is veszi a WTO tagok közötti vitarendezések során. A mandátumunk tehát arra szól, hogy az állati jóléti normákat is a világszinten meghatározzuk, definiáljuk. Nem egy, nem kettő ilyen eh, eh, normát fogadtunk el 2004 óta. Erre majd visszatérek, mert úgy tudom, hogy az önök szakbizottságának szívéhez mennyire közel állnak az állatjóléti kérdések. Eh, feladatunk az is, hogy a tagországok állat egészségügyi helyzetére ezekről jelentéseket készítsünk. A szerverünkhöz, központi szerverünkhöz mind a 180 tagország csatlakozik egy webinterfészen keresztül, egy CD-romban, amely itt megtalált az asztalon, egy rövid videó is elmagyarázza azt, hogy a tagországoknak mi a kötelességük, a saját állat betegségeik beszámolásáról, beszámolási kötelezettség van ezekkel kapcsolatban. A Codex alimentarius önöknek nem kell bemutatni, azok a normák, amelyeket mi élelmiszerbiztonsági szempontból meghozunk, fontos, hogy ne mondjanak ellent más szabályoknak, és hogy ne maradjon ilyen joghézak sem. A A Codex Alimentarius azt szabályozza, hogy mi történik, amikor egy termék elhagyja a, a, a, a gyárat, mi az előtte lévő szakaszt próbáljuk valahogy szabályozni. Tehát az állategészségügyi helyzetről beszámolnak a tagországok, a megelőzés módszereiről állapodnunk meg, milyen diagnosztikai módszereket és milyen oltásokat lehet használni. A származási, az eredet ellenőrzés is nagyon fontos, hogy mely import esetében importtermékek esetében hogyan tudjuk, tudják védeni a tagországok a saját belső piacokat. Legyen szó élőállatról, vagy legyen szó bármiféle adott mezőgazdaságban vagy általánosítésben felhasznált termékről. Itt alapvetően az állat orvosi szervekkel kell együttműködnünk, hiszen eh, alapvetően itt a kormányzási vagy, vagy adminisztratív kérdésekről van szó. Ebben próbáljuk az állatorvosok képzését is segíteni világszerte, és olyan normákat is, eh, szabványokat is eh, elfogadunk, amelyek minden állati termékhez kapcsolódnak, főként az importált-exportált termékekre vonatkozóan a legfontosabb elbetegségekkel kapcsolatos szabályokat is elfogadunk. Itt van a kergemarhakor, a BSC. Három kategóriát állapítottunk meg erre vonatkozóan. A meghatározatlan kockázat, ez az első kategória, nem ismerjük a helyzetet, ezt mondjuk, mondjuk így, hogy a negatív. A második az ellenőrzésünk, a, a ellenőrzés alatt tartja az adott ország, amikor minden e, elfogadható intézkedést meghoztak e, annak érdekében, hogy e, kezeljék a helyzetet, és a harmadik pedig elhanyagolható kockázat, ez azon országok tartoznak ide, ahol mindent megtettek a érdekében, hogy ez meg legyen. Nos, a közgyűlésünk fogadja el azt, hogy melyik országán, melyik kategóriába esik, és tagállamok többsége a legjobb kategóriába esik, amely igen komoly kihatással van az Európai Unió külkereskedelmére. Ezen felül kidolgoztuk a zónázás, zón, tehát zónákra való besorolás fogalmát. Tehát ez lehetővé teszi, hogy egy, hogy egy adott országban meghatározzunk egy zónát, ahol egy fertőző zónát, de az ország többi részéből továbbra is lehessen exportálni egyébként a sertésfestéssel kapcsolatban pont Amerika elfogadta ezt a, ezt a megközelítést, amely szintén ilyen járványok, állatbetegség járványok esetében nagyon fontosak, hogy ne álljon le teljesen az export. A One Health eh, elképzelés Insursanté is egy teljesen új eh, megközelítés, amely eh, alapvetően az a humán és állategészségügy közötti határokat most el, hiszen sokszor a kettő egymáshoz szorosan összefügg. Itt van például a veszettség, vagy itt van a madárinfluenza, tudjuk, hogy vagy az anti biotikumokkal szembeni rezisztencia. Tudjuk, hogy itt az állat és a humán egészségügy szorosan átfedi egymást, tehát nem lehet egymástól izoláltan külön kezelni. Je reviendrai sur ce sujet, puisque Je prendrai quelques exemples précis. Csak egy-két konkrét példát szerettem volna hozni arra, hogy e, miért fontos ez az új megközelítés. Ezen kívül e, a WHO-val is aláírtunk megállapodásokat annak érdekében, hogy az állategészségügyi és az népegészségügyi vagy humán közegészségügyi szervezetek között ezt a kapcsolatot az szoros együttműködés szálait létrehozzuk, hiszen a közegészségügyi kockázatokkal szemben itt tudjuk csak felvenni a harcot, főként a globalizáció, illetve az éghajlatváltozás miatt ez egyre fontosabbá válik. Nos, egy-két konkrét példát hadd hozzak arra, hogy az említett termékek esetében hogyan működhet a állategészségügyi rendszer. Itt a kormányzási kérdéseket említettem. Nos, ez egy, erre egy példa. Alapvetően fontos, hogy az állatorvosi, állatjóléti és állategészségügyi szervek működésének független felülvizsgálata működjön. Ez alapvetően önkéntesen működik a tagországok kérésére. Aztán, amikor a diagnosztika elvégzésre e, került, ami e, alapvetően e, átvilágítja a rendszert, annak működését, a hiányosságokra rámutat, akkor a diagnosziszt, mint az egészségügyben általában követi a recept kiállítása, valóban itt alapvetően a, a megállapítjuk, hogy mi a baj a betegnek, mik a hiányosságai rendszernek, és adjuk a megfelelő gyógyszert, azaz javaslatokat teszünk arra, hogy hogyan lehetne javítani a rendszer működésén, mert ez vagy az a hiányosság ilyen-olyan kockázattal, veszéllyel járhat az adott ország esetében. Még egyszer mondom, ez önkéntes, tehát a tagországok szeretnének megfelelni a globális vagy az nemzetközi normáknak. Amikor komoly hiányosságokra derül fény, akkor természetesen szakértőkkel is segítjük az adott országot, a rendszer javításában. Itt a public-private partnership jegyében járunk el, hiszen nem lehet a magán és az állami szektor választani. Fontos az állatorvosi képzés, továbbképzés javítása is, hiszen megfelelően képzett állatorvosok nélkül és a megfelelően felszerelt laboratóriumok nélkül ez nem működhet. Már több mint 135 ország vesz részt ennek a rendszernek a működésében, ami tulajdonképpen az állattorvosi vagy állategészségügyi szervezetek vagy szervek átvilágítását jelenti, és a mi szervezetünk nagyon komoly pénzekkel felett is diszponál, amelyekkel segítjük az tagországokat. Érdekes módon a gazdag országok, fejlett országok is kérik ezt az elemzést, ezt az átvilágítást annak érdekében, hogy valóban kapjanak egy, egy, egy független külső értékelést arról, hogy a saját szervezetük hogyan működik. Ausztrália, Kanada, Japán esetében is most folyik ez az átvilágítás, saját kérésükre végezzük ezt, és vannak uniós tagállamok, akik még nem kérték ezt a független külső értékelést, alapvetően önértékelést, önelemzést végeztek ez idáig. tudjuk, és fontos ezt megemlíteni, hogy amikor kérik ezt a független külső elemzést vagy átvilágítást, értékelést, akkor ez alapvetően nem negatív, hanem befolyásolja az adott ország kereskedelmét. A One Health koncepcióról beszéltem, itt a FAO a WHO, illetve a mi szervezetünk hármas együttműködéséről van szó a legfontosabb betegségek esetében, például az, az állatinfluenza, a veszettség, illetve a antimikrobiális te, rezisztencia területein. A tagországok akik jellemzően a WHO tagja is, bizonyos felállásokat tesznek az egészségügyi és az átegészségügyi rend, tehát a közös átegészségügyi rendszerekre vonatkozóan fontos, hogy a kettőfajta felállás konformitásban legyen egymásnak, nem mondjon ellent. Éppen ezért az imént említettem, hogy hogyan világítjuk át a kormányzási, a igazgatási kérdéseket. Fontos, hogy a WHO és az OE, tehát a mi szervezetünk szabályai és által javasolt rendszerek működés egymáshoz közel legyen, hogy ezek valóban szoros együttműködésben láthassák el a One Health koncepció értelmében a feladatukat. A legszegényebb országokban pedig rajtunk keresztül, a mi általunk kezelt alapon eh, keresztül lehet támogatni pontosan eh, ezeknek a rendszereknek a javítását, hiszen a legszegényebb országokban is, főként az említett globalizáció és egyes komolyabb kereskedelem miatt, ez jó felfogott érdekünk a public-private partnership jegyében az, az állami eh, állat szerveknél dolgozó állatorvosok, a magán praktizáló állatorvosok, az állattenyésztők eh, eh, mind-mind fontos szerepet kapnak. Ez az a háromszög, amely, ez a három pilléres megközelítés, ami garantálja, hogy az állatbetegségekkel szemben felvehessük a harcot. A az úgynevezett administratív kapacitás fejlesztési programokon keresztül a tagországainkat segítjük. Miért? Azért, hogy mindig mindenki a lehető leginkább naprakész információval rendelkezzen az állatbetegségek tekintetében. Gondolunk itt képzési programokra, évente három tematikus konferenciát rendezünk, például jövőre Mexikóban rendezünk egy állatjóléti konferenciát, ahol az állatjóléti világ stratégia is remélhetőleg elfogadásra kerül. Minden tagországunknak a rendelkezésére bocsájtjuk a többi tagország adatait az úgynevezett fókuszpontokon keresztül. Ezek azok a tartó pontok, akiken keresztül a, a döntéshozók felé be lehet csatornázni ezeket az információkat, hogy a prevenció, a megközelít, megelőzés tekintetében a legfrissebb adatokra alapozzák az új szakpolitikai döntéseiket. Még egyszer mondom, 180 országban vannak ilyen kapcsolattartó pontok. Több mint 300 laboratóriumból álló, referencia laboratóriumból álló hálózatot működtetünk. Azon laboratóriumok tartozhatnak ide, akik valóban megfelelően felszereltek és kiválóan végzik a munkájukat. Ebből nem kevés található az Európai Unió területén. Ezek a laboratóriumok elengedetlenek ahhoz, hogy a munkánkat megfelelően ellássuk. Szakmai kiadványainknak se szeri, se száma. Azt hiszem, hogy ezekre joggal lehetünk büszkék. Itt külön megemlíteném azt, hogy az állatorvos képzés harmonizációjában mekkora központi szerepet játszottunk. Fontosnak tartottuk ugyanis, hogy minden állatorvos megkapjon egy minimális rendelkezzen egy minimális tudással és kompetenciával, hiszen ez garantálja azt, hogy világszerte egy, egy minimális színvonal garantálható legyen. Végezetül, de nem utolsóban az állat jólét kérdése, hiszen nem csak egészségügyi biztonsági kérdés ez, hanem az állat jóléti szempontok is felmerülnek. Amikor az állatjóléti normákkal kezdtünk foglalkozni, akkor a világon gyakorlatilag az Európai Unió volt szinte az egyetlen régió, aki a az állattenyésztőkre, az feldolgozó üzemekre, illetve a szállítókra ilyen normákat kötelező érvényel elfogadott. A harmadik országok ezt magukra nem érezték kötelező érvényűnek, ezért bizony itt komoly versenyhátrányba került az Európai Unió. Azóta, amióta ezek az európai normák elfogadásra kerültek, ezeket egyre nagyobb mértékben tiszteletben tartják a partner országaink is, a harmadik országok is, nem mindenhol sajnos, de egyre több helyen. Így tehát a verseny hátrány az Európai Unió és harmadik országok között egyre lassan, de biztosan csökken sajnálatos mondon a e, VTO az e, megállapodásokban az állatjóléti rendelkezések nem jelennek meg mindig világosan. E, az PS, tehát a állat és növény egészségügyi megállapodás sokak értelmezés szerint az állatjólétre nem terjed ki. Most először fordult az elő, hogy például a Kanada és a, a fóka termékek kapcsán a WTO véleményt nyilvánítson. Tehát látjuk a tendenciát ezügyben. A, a, a WTO első fokon e kérdésben is döntést hozott. Ez egy fontos lépés, de hát még messze vagyunk attól, hogy a WTO keretében állat jóléti normák ügyében egyhangúság alakuljon ki. Ugyanakkor azt elmondhatjuk, hogy a 150 tagországunk által elfogadott normákat minden tárgyaló felhasználja bilaterális tárgyalások során, amikor bilaterális, de azaz két oldalú kereskedő megállapodásokról tárgyalnak. Néha a persze a tárgyalások során kompromisszumot kell kötni, ugyanakkor megkerülhetetlenné váltak ezek az állat jóléti normák, a két oldalú kereskedelmi megállapodásokban. Bank de Vaccin Régional. A regionális oltóanyag bankokról mindenképpen beszélni kell. A mm, veszettség, amely sok millió embert érint világszerte, a a kiskérődzők testise, illetve a láb és körönfájás. Ez a három legfontosabb betegség, amelyre vonatkozó oltóanyaggal bankot üzemeltetünk, annak érdekében, hogy szükség esetén mindenki számára ez elérhető legyen. Ez lehetővé teszi, hogy a legszegényebb országok ingyen kapjanak ilyen oltóanyagot, illetve a megfelelő minőségű oltóanyagot vásárolhatnak ezekből azok az állattenyészték, akik oltási kampányba szeretnének részt venni. Az Európai Unió támogatta, segítette ezen oltóanyagbankok létrehozását és működtetését. Mi mindennek az előnye az Európai Unió számára. Mit profitál ebből az Európai Unió? Miért jó ez nekünk itt Európában? Nos, egy pár példát hoznék erre. Először is magát az Európai Uniót is védjük a FAO-val együttműködésben, például a különböző állatbetegségek teljes megszüntetésében például a kiskérőzőkpest is eh, egy ilyen, ahol Európát teljesen mentesét tudtok eh, tenni ettől. A kutyák eh, veszettségének a problémája is alapvetően mm, megoldódni látszik, illetve itt a kiskérőcök veszettségének a problémája ezen a téren is nagyon komoly javulást értünk el. Ne felejtsük el, hogy a véletlen fertőzések mellett ott van a, a, a szándékos fertőzés veszélye is, bioterrorizmus néven is emlegethetjük ezt. Ez tehát azt jelenti, hogy ma már sajnos a terrorizmus elleni küzdelem összeben részt vegyenek az állatorvosok is, hiszen e, az állati eredetű mikrobákat is felhasználhatják a bioterroristák. A Száhel övezetben segítjük a pásztor életmódot folytató törzseket, nem, komoly, nem kevés támogatásra van szükségük, ugyanis a terroristákkal szemben, illetve a, a lopásokkal szemben bizony valamiféle védelmet kell nekik biztosítani. Ezen <clears throat> vándorpásztor népek számára. Az ebola megelőzésében is fontos szerepet vállalunk. Egy e, ebola fertőzöttség térképet is segítettünk előkészíteni Afrikában. Beszéltem már arról, hogy milyen szerepet játszunk a kereskedelem megkönnyítésében, köszönhetően annak, hogy a tagországaink mind ugyanazokat a normákat eh, alkalmazzák, mondanom sem kell, hogy az Európai Unió eh, tartja a legszigorúbban a mi normáinkat, eh, szabványainkat, Ami nagyon fontos, mert a WTO-n belül is ez komoly védettséget jelent az unió tagállamainak. A moszkvai, kazaksztáni, brüsszeli, bamakói, tunézi, nairobi irodáink segítik, támogatják mindazokat a programokat, amelyeket az Európai Unió is folytat a szervezetünk legnagyobb támogatója, pont az Európai Unió, a DG Santé, tehát a Santé Főigazgatóságon keresztül. A DG Trade, tehát a kereskedelmi főigazgatóság is rendszeresen részt vesz a különböző normák elfogadásában, bevonjuk a szakértői bizottságunk, bizottságaink, illetve a közülésünk munkájába, pontosan azért, hogy a, a fejlődő osztályokhoz is bevonjuk ezen normák alakításába, és végül, de nem utolsó sorban a DigiDevco-val, tehát a fejlesztés politikai főigazgatósággal is szorosan együttműködünk az afrikai-ázsiai fejlesztési és ellenkérdésekben. Három száz mennyi? 3 millió eurónyi támogatást szavazott Mike a, a veszettség elleni harc segítésére. Tehát együtt dolgozunk, válvetve, ezzel mindenki nyer, ez egy igazi win-win szituáció, már csak azért is, mert az Európai Unión belül is fontos munkát végezünk, de az unión kívül a jó kormányzást segítjük. Azt is elmondhatom, hogy nagyon szigorú elszámolással dolgozunk. Az európai pénzekkel mindig szigorúan elszámolunk, és éppen ezért hálásak vagyunk az önök támogatásáért. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Ami az állat egészségügyet és az állat jólétet életén nagyon sok, sokat tettünk már ezen a téren Európában és világ szinten is, és az eredményekért elsősorban az egészségügyi, állategészségügyi világszervezetnek lehetünk hálásak. Kedves kollégák, öt kolléga kért szót, Mindenki egy-egy percet kap, először Volcsokovszki kollégája szó. Köszönjük szépen! ezt a beszámolót. Nagyon rövid időt kaptam, ugyanakkor ez az előadás nagyon-nagyon érdekes volt. Hallottunk a nehézségekről, az állatjólét érvényesítéséről, például a harmadik országokkal kötendő megállapodások keretében. Amit esetleg érvként használhatnánk az az, hogy a nem megfelelő állatjólét, például az állatok eh, szállítása, tenyésztése, vagy például levágása során, az az emberi egészséget is veszélybe sodorhatja, hiszen hogyha stresszt élnek meg a rossz bánásmód miatt az állatok, akkor az a szöveti szinten is megjelenik, és a hús minőséget is érinti. Tehát, hogyha a humanitárius humán szempontú érvek nem elégségesek, akkor talán így is érvelhetnénk az jólét megvalósítása mellett. Aztán eh, remélem a román kollégák nem bántódnak meg, de igen komoly problémával szembesültünk. Romániában leveleket kaptunk ezzel kapcsolatban. Az állatvédelmi frakcióközi munkacsoport beszámolt erről, miszerint Romániában nagyon sok kóbor kutya okoz nehézségeket, ezeket sokszor brutálisan megölik ezeket az állatokat, és rögtön befejezem, elnök úr, de hát ez az egyetlen alkalom, lehetőség arra, hogy feltegyem ezt a kérdést, amely sokakat érdekel. Tehát érdekelne, hogy valamiféle állatnyilvattartási rendszer illetve hát azt gondolom, most már bevezetik ezt Romániába, de sokan nem tudják kifizetni ennek a költségét, éppen ezért Romániában nagyon sok állatot nem tartanak, nyilván nem kapják meg a kötelező oltások, és ez is egészségügyi eh, kockázatot jelent. Azért vettem fel ezt a kérdést, mert nagyon-nagyon sokan jelezték ezt a problémát Romániában, és érdekelne, hogy a főigazgató tud-e erről, és ő hogyan reagálna, hogyan kívánna megoldani ezt a problémát elnök. Tudom, hogy ez egy nagyon érdekes téma, sajnálom, hogy ennyire kevés idő jut mindenkinek. Elkövetkező hozzászólunk is csak egy percet kap. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönjük szépen, főigazgató úr, hogy eljött hozzánk. Néhány dologra szeretnék reflektálni. Az állat jólét kérdése már évek óta napirenden volt az Európai Unióban, ennek köszönhetően nagyon magas standardokat sikerült elfogadnunk, de az import esetében mégiscsak tisztességtelen versenyt tapasztalunk, hiszen nem egyenlőek a feltételek a termelők számára világszinten. Igaz, hogy most már javult a helyzet, de mégis a kereskedelmi megállapodásokban nem jelenik meg az állatjólét. Nem látom, hogy a vétől foglalkozni ez a problémával, tehát továbbra is fennáll ez a nehézség. Aztán említett a főigazgató úr, hogy globális stratégiát kívánnak az állatjóltal kapcsolatban kidolgozni, ezzel kapcsolatban érdekelnének a részletek. És ez az új európai stratégiával hogyan kapcsolódik össze a következő négy évre vonatkozó állatjóltal stratégiára? Elnök, követ, Európa úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban rendkívül érdekes volt ez az előadás, nagyon köszönjük. Az afrikai sertésfesták kapcsolatban szeretnék megosztani néhány gondolatot. Az Európai Unió az elmúlt két évben szembesült ezzel a problémával, és az balkáni államokban és Lengyelországban ez egy akut problémát jelent. A balkáni országokban megjelent az afrikai sertéspasszos, és egyre nagyobb számban érint az állatokat. Az uniós tagállami erőfeszítések ellenére semmiféle kezefogható eredményt nem látunk, nem javult a helyzet. Mit javasolna a főigazgató, hogyan lehetne föllépni eredményesen az afrikai sertéspestis ellen? Egy tendert írta ki a, az oltóanyag tekintetében, nagyon sok figyelmet kapott ez a téma, érdekelne, hogy főigazgató úr milyen prioritást állapítan meg, mit tenne ezen a téren. Ezen kívül a vaddisznók esetében is itt fel kell lépni e betegség ellen. Mi lenne megfelelő megközelítés, kérdezem. Következő kolléga, köszönöm szépen, elnök úr. Én abból az országból származom, ahol a legtöbb szarvasmarha ér egy négyzetméterre, nem jut sehol sem ennyi szarvasmarha, mint Hollandiában. És, és hát őket általában még élve utaztatják Európán belül, vagy Európán kívülre szeretják őket. Ez nagyon komoly veszélyeket lehet magában, gondoljunk az antimikrobiális rezisztenciára, az új betegségek kitörésére, az FRSA és más szarvasmarhákat érintő betegségek kitörésére. Egy másik pont, amire felhívnám a figyelmet, a harmadik világszintű állat jóléti konferencián Kuala Lumpurban, amelyet az ön szervezete rendezett meg, arra utalt ön, hogy ki kívánnak dolgozni egy globális állatjóléti stratégiát. Mit mond erre az Európai Bizottság? Az Európai Bizottság azt mondja, hogy nekünk nincs szükségünk új állatjóléti stratégiára. Egnyú kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A prezentáció elején hallhattuk az, hogy az oltásokat prioritizálná vagy preferálná az állategészségügyi világszervezet. 2001-ben és 2005-ben az Egyesült Királyságban, nem rosszul mondom, 2001-ben nagyon komolyan fellépett a, a BSE, és mi itt a a felszámolást választottuk az oltás ellen. Nagyon komoly volt az ellenállás, ugyanis az állatok oltása ellen. És Romániát illetően igen, nagyon sok ott a kóborkutya, 22%-uk veszett. Ön mit gondol, mit kellene itt tenni ez ügyben, mivel az emberek szabadon mozoghatnak, uh, tulajdonképpen azt jelenti, hogy hozzánk is eljutott az Egyesült Királyságba, lépéseket kell hozni. Én azt javasolnám, hogy pusztítsák el mindezeket a kutyákat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Ellen úrnak nem csak a beszámolója, mert hanem azért is, mert Bernard Vele a Száltegészségügyi Világszervezet főigazgatójaként hosszú éveken keresztül keményen dolgozott azért, hogy nemzetközi szinten is befolyással bírjon a szervezete. Nagyon sokat tett ezért Bernard Vele, ezért a amit, legkevesebb, amit megtehetünk cserébe ezért, hogy megköszönjük neki. Köszönjük tehát. Pár szót azzal kapcsolatban, hogy az éghajlatváltozás hogyan járul hozzá ahhoz, hogy nagyobb az állat betegségek veszélye Európában. President Magyinsz. Thank you, Chairman, and thank you uh, for... De megint az asszony kapja meg a szót. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Én más üléses kell mennem, de négy konkrét kérdésem lenne. Egyrészt az állatorvosi szakmával kapcsolatban, nagyon sok tagállamban egyre kevesebb állatorvos dolgozik, vagy hajlandó nagy állatokkal dolgozni, és a gazdáknak nyújtott szolgáltatások ö, csökkennek, és nagyon sok tagállamban jelent ez problémát. Kérdés, hogy ez mit jelent az állategészségügy szempontjából? Aztán a különböző oltóanyagok, gyógyszerek, és ö, mennyire elérhetőek a kutatás oldal, hogy néz ki, mit tehetnék politikai szempontból, politikai szinten, hogy nagyobb befektetések történjenek, és komolyabb kutatásokra kerüljön sor. Aztán két konkrét betegség, Schmallenberg vírus, mi a helyzet jelenleg? hiszen a, a tudományos kutatások itt jelenleg sákocabítottak Írországban, felütött a fejét ez a betegség, majd eltűnt, de senki sem értette, hogy mi a, az oka ennek. Érdekelne, hogy a, az ember egészséggel mennyiben függhetnek össze ezek a betegségek. Köszönjük szépen. Ami a vad, vadon élő állatokat illeti, sok tagállamban a populáció nagysága problémát okoz. Vannak olyan különböző állatfaj különböző dinamikát mutatnak, de a biológiai stabilitás, fenntartatóságot sokszor veszélyeztetik. Kérném, hogy erre is reagáljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Euh, Köszönöm tehát, ami az állatjólét hatását illeti, hogy ez mennyire jelent humán egészségügyi veszélyt. Bizonyos esetekben, ha például a szállítás vagy a, a, a, a vágás körülményeit vizsgáljuk, akkor előfordulhatnak olyan körülmények, amelyek a, végtermék minőségét is befolyásolják, esetleg közegészségügyi veszélyt is rejthetnek magukban. A hústermékek vizsgálatával, ellenőrzésével lehet ennek elejét venni. Az Európai Unió állatorvosi szabályai nagyon szigorú ellenőrzést írnak elő az emberi fogyasztásra szánt termékek esetében. Ugyanakkor a WTO nem ismeri el a kereskedelmi megállapodásokban az állat jóléti normákat, azzal a pár kivétel, eh, amit említettem. Ez ma nem lett teszi lehetővé, hogy az állatjóléti szabályok megsértése esetén a VTO előtt eljárást kezdeményezzen bárki. Ezért fontos, hogy a két oldalú tárgyalások során jelenjenek meg az állat jóléti normák. Ha ez így van, így lesz, akkor az a kétoldalú megállapodások során legalább biztosítja az állatjóléti szabályok érvényesülését. Egyelőre ez az egyetlen fegyverünk vagy eszközünk. Fontos, hogy a harmadik országok lakossága nyomást gyakoroljon a saját kormányzatára. Itt van például Kína példája. Kínában állatjóléti rendelkezések egyáltalán nem voltak érvényben tíz évvel ezelőtt, Miközben az elmúlt években egyre szigorúbb ilyen szabályokat vezettek be. Nem az egyetlen fejlődő ország, ahol ez megfigyelhető tapasztalatú, tehát a globális tendenciák ígéretesek, és alapvetően az Állategészségügyi Világszervezet, tehát az általam igazgatott szervezet áll e, ennek hátterében. Persze, nem szeretnék itt levonni a civil szervezetek szerepéből sem, főként a mérsékelt, nem a szélsőséges szervezetek, civil szervezetek nagyon fontos szerepet játszottak abban, hogy az jóléti szabályok tekintetében valahol induljon ez a folyamat. Ez az Európai Unió tagállamai számára fontos előnyel jár, mert ahogy említettem, az Unióban a legszigorúbbak az erre vonatkozó szabályok. veszettség a Balkánon több országban is komoly problémát jelent. Az egészségügyi főigazgatósággal, a DG Szentével felvettük a kapcsolatot, hogy a Balkán országaiban képzésekkel segítse a helyi szerveket a probléma megoldásában. Az OIE-ben a tagországaink egy külön szabály csomagot. Il est vrai que dans certains cas, et en utilisant des normes hogy a, a veszett kutyák problémáját kezeljük. A, a kobor kutyák adott esetben, hogyha valóban komoly közegészségügyi veszélyt jelenthet a veszettség miatt ezek elszaporodása, akkor ezek eh, kilőését eh, vagy eh, utána való megfelelő eltávolítását döntésként meghozatják, de például a, a, a szaporodásukat gátló megoldások is vannak. De tudjuk, hogy ez egy bonyolult összetett probléma, és ezért hálával tartozunk az Európai Uniónak is azért, hogy segíti a megoldás megtalálását a Balkánországban a, a kuborkutyák és a veszettség tematikájában. Kuala Lumpurban ajánlásokat fogadtak el egy állatjóléti stratégiára vonatkozóan, ezért említettem a bevezetőmben, hogy Mexikóban jövőre, Guadalajara eh, városában, jövő decemberben pontosan egy eh, állatjóléti eh, konferenciát, világkonferenciát rendezünk. Fontos, hogy az Európai Unió az előzetes tárgyalásokban részt vegyen ennek alakításában. Az afrikai sertéspestisre is egyelőre nem rendelkezünk, egyrészt nem rendelkezünk oltóanyaga, nincs erre ilyen megoldás. A vaddisznók nagyon komoly mértékben hozzájárulnak ezen betegség terjedéséhez. Az afrikai sertéspest is, Spanyolországot, Portugált is utal érte. 20 évvel ezelőtt jelent ez meg, és annak ellenére, hogy nincs oltóanyag, és hogy sok a vaddisznó ezen országokban, sikerült teljesen sertéspest is mentessé tenni, afrikai ment is mentessé tenni az országot, és ezért tudtak, tudták a, az exportot fenntartani. Mit javíthatunk ez ügyben? Először is a vadisznó állomány megfelelő kezelése. A leginkább érintett régiókban jelentős megtisztítás lehet kívánatos, hiszen amikor túl sok a vadisznó, akkor könnyen terjedhet tovább, ezért meg egyszer mondom, a vadisznó állomány ritkítása és kezelése kívánatos, ehhez meg kell, állapodni, meg kell állapodni a vadászokkal. Júniusban rendeztünk szemináriumot pont ezügyben. Az európai országok, a vadász szervezetek és az állatorvosok között, annak érdekében, hogy javítsuk az együttműködést a vadászok és az állatorvosok között. Bizonyos országokban úgy tűnt, hogy egyáltalán nem állnak szóval egymással ez a két csoport. Így rajtunk keresztül a mi közvetítésünkkel úgy, sikerül, úgy tűnik, hogy sikerül leütetni őket egy asztalhoz, és komoly olyan kell támogatni a kutatást is, hogy az afrikai sertéspest és oltóanyagát a kutatók megtalálják, de hát ez nem kevés pénzbe fog kerülni. Ahol a sertéstenyésztők vannak, ott a biobiztonsági előírásokat szigorúan kell alkalmazni. A tagállamok, az unió tagállamainak a felelőssége, hogy az áttenyésztőkre rákényszerítsék a biobiztonsági előírások betartását, akkor is, hogyha ez sokba kerül. Mindjárt befejezem, elnök úr az éghajlatváltozás és az új betegségek megjelenések közötti kapcsolat. Hát az, hogy nem olyan hideg a tél, ez is a vektorokhoz hozzájárulhat, hiszen télen így nem a fagy hiányában tovább tud, fennmaradnak a, mondjuk a szúnyogok, a legyek, és ezek a mikróbákat tudják terjeszteni. Így tehát közvetve igenis hozzá járul az enyhettél az állat betegségek terjedéséhez. De hát erről órákat tudnánk beszélni, és látom, hogy itt siettet engem az elnök úr. Az állatorvosi szakma az, az izolált zónákkal egyre kevésbé foglalkozik, ez főként a, a mondjuk a, a, a, az elszigetelt hegyvidéki régiókkal bizony nem nagyon foglalkozunk az állatorvosok, ez komoly problémát jelent. Egyes országokban állami pénzből támogatják azt, hogy az állatorvosok ezen elszigetelt régiókban is elássák a feladatukat. Mindjárt befejezem, elnök úr, a vadállatok túlzott szaporodása néha bizony nem kívánatos, ugyanakkor védeni is kell őket, az sem jó, hogyha teljesen eltűnnek. A környezetvédelmi miniszter feladat ez elsősorban, ugyanakkor a vadászokkal is meg kell apadni, hiszen hogyha elszaporodnak a vadállatok, akkor alapvetően a vadászok tudnak a kormányzat segítségére sértni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük a válaszokat. Valóban nagyon hálásak vagyunk, hogy hálás vagyok önnek és az ön szervezetének, az Általánosságügyi Világszervezetnek, ahogy Dantan úr is említették valamennyien egyesülten, teljes egyetértésben szeretnék a köszönet szavait kimondani. Most pedig ezután Következik a 2014 évi mentesítésre vonatkozó napirendi pontunk. Szanyi úr az előadónk, és ez egy nagyon fontos vélemény. Néha a mezőgazdaság sajátossága, hogy sajnos úgy tűnik, hogy nem igazán veszik figyelembe, vagy nem értik megfelelő módon de talán akkor meg is adom Szanyi úrnak a szót. Kérem, hogy legyen rövid. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon helyesen mondta, hogy mi is a helyzet, és én remélem, hogy a parlamentben és a parlamenten keresztül minden illetékes hatóság jobban megérti majd az európai mezőgazdaság helyzetét. Szeretnék beszámolni ennek a szakbizottságnak arról, hogy, hogy a mezőgazdasági mentesítés dossziával, dossziján folyamatosan folyik a munka, és szeretnék köszönetet mondani a kollégák javaslataiért. Elsősorban Skutacs kollégának, aki mögöttem ül, ő valóban motorja volt ennek a folyamatnak, ezeknek a manővereknek, amelyeket most folytatunk. Az első eszmecsere óta megjelent már a szemvevőszék jelentése, és ez új perspektívába helyezte ezt a kérdést is és szeretnék rögtön rá is térni azokra a pontokra, amelyek, eh, meg, amelyek fontosak a már megfogalmazott eh, eh, javaslataink vonatkozásában, hogy gondolom az eredeti tervezetet mindenki megkapta. Először is a hatodik bekezdéset térnék ki, itt a kölcsönös megfeleltetésről van szó. Kérném vagy kérdezném a bizottságot, hogy, hogy az itt felmerülő dilemmára tudnak-e válaszolni. A kölcsönös megfeleltetési kötelezettségekkel kapcsolatos hibák, például az állatok szállításának időben történő bejelentése, az ülések időpontjának, határidőknek a megfelelő bejelentése és betartása. Ezek a típusú hibák nincsenek hatással a jogosultságra de ha a kölcsönös megfeleltetési hiba arányt a teljes hiba arányból levonjuk, akkor ez azt jelenteni, hogy sokkal jobbak az eredmények, a hibaarányok jóval alacsonyabbak lennének, például az MGA esetében 2,2% lenne ez a hibarány, és 6% lenne a vidékfejlesztés esetében. Tehát ez akkor már e, javulás jelentene, alacsonyabb hibarányokat látnánk a tavalyi évhez képest. Ez lett volna az első pont, amelyet érdemes itt a számvőszék jelentésének fényében esetleg módosítani, aztán a tizedik bekezdésre térnék rá, itt pedig a számvevőszéktől várnám, hogy a teljesítmény mérés módját magyarázza meg, az eredményekre kíván ugye itt a bizottság összpontosítani. Aztán a 13. bekezdésre térnék rá, itt a vidékfejlesztési kiadások szabályozásáról van szó, úgy gondolom, hogy a vidékfejlesztési befektetéseknek legnagyobb akadályát éppen ezek ezzel kapcsolatos szabályok állítják. Éppen ezért szeretnénk a bizottság nagy mértékben egyszerűsíteni ezt a szabályozást. Erre utalunk a 14-es bekezdésben is. Aztán a 16-os bekezdése is kitérnék. Itt arra van szó, hogy mennyire fontos, hogy összevethető legyenek az adatok és az eredmények, összehasonlítható teljesítmény mutatókat kell alkalmazni, de a bizottság és a tanács mégis úgy tűnik, hogy nem mutat hajlandóságot ezek bevezetésére. Én úgy gondolom, hogy e, eredmény mérést összehasonlítható teljesítménymutatók nélkül nem lehet megvalósítani. Aztán a 23. bekezdése rátérve, itt kérjük hogy tájékoztassanak bennünket a megfelelés tekintetében elért előrehaladásról. És egy külön kérdésként felvetném, hogy a bizottság ki tudná térni arra, hogy az ipar esetében a 2014-es éves tevékenységi jelentés e, tekintetében, és erre a 24. bekezés is kitér, vannak-e megfelelő információk, hiszen az éves és a több éves megközelítés között néha hiány, nem következetes az eljárás, a 25. bekezdésre utalunk itt. Minket érdekelne, hogy a több éves ellenőrzési módszertan hogyan került kidolgozásra. Ezek lennének úgy gondolom a legfontosabb kérdések, ezeket szerettem volna felvetni jelen eszfocsere keretében, és várom a hozzászólásokat észrevételeket a, a bizottság tagjaitól. Addig is szeretnék köszönetet mondani az eddig együttműködésért. Köszönöm szépen, erről már beszéltünk korábban, úgyhogy értékelném, hogyha a kollégák rövidre tudnák fogni magukat. asszony, mi a szó? Nos. Mm mivel lelnöki minőségében kollégánk Luxemburgban van egy kozák ülésen, ezért helyette én fogok ebben az eszmecserében hozzászólni. Először is Szanyi úrnak szeretnék köszönetét tolmácsolni az elvégzett munkáért, és úgy gondolja, hogy nagyon helyesen mutatott rá a szociális a kap szociális következményeire az unió vidéki területein. Hangsúlyozzuk a 2013-14 vonatkozásában a hibák csökkenését, különös tekintettel arra, hogy 2014-es átmeneti év a két programozási pénzügyi időszak között, és ez nagyon fontos körülmény. Egyetért a jelentés azon megállapításával, hogy nehéz éves értékelési eszközzel felmérni a több éves pénzügyi keret bevezetését. Aztán fel kell kérni az uniót, illetve a tagországokat a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos szabálytalanságok felszámolására. Hogan biztos úr is nyilatkozott az egyszerűsítésekről, de természetesen szükség van az ellenőrzésekre. Ezeket lehet bizonyos területeken csökkenteni, például a 16-os ahol 2% alatti a hiba arány. Ki elkövetkezendő néhány napban kíván módosítókat tenni, nem túl sokat, de néhányuk pedig az elkövetkezendő ellenőrzések komplexitásának csökkentésére fog vonatkozni. Köszönöm, elnök úr. Elnök? Köszönöm, azt hiszem, hogy olyan két ember helyett is hozzászólt. Szelimovics úr, a szót tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a javaslatot. Úgy gondoljuk, hogy a megállapítások helyesek, egyetértünk vele, de ezzel együtt vannak olyan pontok, ahol szerintük nagyon fontos, hogy pontos eredményeket követeljünk, amivel csökkenteni lehet, minimálisra lehet csökkenteni az a hibák arányát. Mi, mint mezőgazdasági bizottság, ugye ez a lényeg az, hogy folyton kiadásaink vannak, kifizetések vannak, hogy ez nem pénzpazarlás, tehát nagyon világosan le kell fektetni és ki kell mondani, hogy ez erről mit gondolunk, hogy nem lesznek olyan módosítóink, amelyek nem változtatják meg a javaslat lényegét, de nagyon konkrét tan fognak fogalmazni elnök. Köszönöm szépen. És akkor most fordulok a bizottság képviselőjéhez. Itt van az egész csapat, nem csak a főigazgató helyettes, és ezt nagyon értékeljük mindannyiuk jelenlétét köszönjük, hogy megtisztelnek bennünket, és megadom az igazgatórnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság nevében azt mondhatom, hogy mi is nagyon üdvözöljük ezt a, az előadónak a jelentéstervezetét, mert lefedi mindazon kritikus kérdéseket, amely a mostani mentesítés fényében előadódik. Szeretnék röviden utalni a számvőszék jelentésére, amely szerintünk úgy általánosságban véve biztató, két dolog miatt. Először is, hogy csökkenni látszik a arány mindkét eh, pillér esetében, de az első, mind a második pillér esetében és nyugtáztuk azt, hogy összességében pozitívan értékelte a számvevőszék azt, hogy a kap keretében a bizottság hogyan járt el, milyen erőlépések történtek a tagországokkal folytatott munka során, annak érdekében, hogy az IR-t e is bevezessük olyan kifizetési, terület, kifizetési területre is, és így ezt megszilárdítsuk. Az előadó néhány megállapítására szeretnék reagálni, főleg a kölcsös megfeleltetéssel kapcsolatban. Való igaz, hogy a kapreform keretében, ugye most a horizontális rendeletben le van fektetve, hogy a kereszt megfeleltetési, kölcsös megfeleltetési hibák nem számítanak ö, problémának a kifizetési jogosultságnál, éppen ezért nem szabad beleszámítani a hibarányba. A szemvevőszék is ebbe az irányba mozdult el, és bejelentette, hogy 2015-ös pénzügyi évtől kezdve nem fogja beleszámítani a kölcsönös befektetési hibákat az általános hibarányba. Tehát itt most új módszert, új irányt vett a bizottság, kizet 2014-es évre 2,2-es ibarányt alapítottak meg az első pillére. Ez nagyon közel van a 2%-os lényegességi határoz, ahol egyáltalán számítás vesz. tehát azt gondolom, hogy nagyon pozitív irányba mozdultak el a dolgok és javultak a dolgok. Aztán a második pillér esetében a kölcsönös megfeleltetés nélkül 6% lenne, hogy rámutatott az előadó, persze ez még mindig magas, de még mindig eh, lényegesen alacsonyabb, mint amilyen a korábbi években volt, akár két évvel ezelőtt is, ahol 7,9% volt ez az arány. Tehát azt gondolom, hogy az, a dolgok jó irányba haladnak. Nos, ami az um, egyszerűsítést illeti, biztosítottam önöket, hogy Hogan biztos úr elkötelezett annak azon, hogy elkötelezetten dolgozik ezen a kérdésen, de kérem, vegyék figyelembe és szeretném, már megértenék, hogy jelenleg a főigazgatóságok éppen lezárja a 118-as pont szerinti eljárást, és ez csak utána lehet, ha már minden lezárult, az utolsó programok már benne vannak a rendszerben, tehát az idei év végére minden programot jóvá hagyunk. Ugyanakkor tájékoztatom önöket, hogy a bizottság magas szintű szakértői csoportot hozott létre, Sim Kalasz korábbi biztos úr és elnök úr vezetésével, és ez pontosan az egyszerűsítéssel foglalkozik, nem csak a vidékfejlesztésben, hanem minden Európai uniós strukturális, illetve beruházási alappal kapcsolatban is biztos vagyok benne, hogy látni fogjuk ennek a munkának a gyümölcsét már 2016 során. Az előadó említette, hogy a teljesítmény értékelés és az ezzel kapcsolatos jelentések, az intézkedések, jogcímek során, ezt európai szintén akkor lehet megtenni, hogyha összehasonlítható standardokat alkalmaznak a tagországok. Most ezzel kapcsolatban, és ez, a, ez az öntés a reform keretében ül, az örök részéről született meg a kap keretében, egy közös értékelés és monitoring keretet hoztunk létre, közös output és indikátorokkal, amelyeket a bizottság alkalmaz, és a tagországok is egyöntetően. És remélem, hogy éppen ezért sokkal jobb alapról indulunk, amikor a kap, kapcsol, kapcsolatos eredményeket értékeljük. Az előadó felvetette azt a kérdés az, az ipárdal kapcsolatban is. Sajnálom, hogy erre részletes választ most itt az ülésen nem tudok adni, de összeszedem a különböző pontokat, és meg fogom küldeni az előadó úrnak, hogy fel tudja használni a jelen jelentés keretében ezeket az adatokat. Nos, szeretném végezetül elmondani, hogy egyetért a bizottság azzal a véleménnyel az előadó részéről, amelyet a lefek megkinyilvánított, hogy főleg a kap keretében e, ez éves szintű értékelés egyszerűen nem reális, nem realisztikus. A jövedelem támogatás, illetve a strukturális támogatás a vidékfejlesztés területén meghozza a gyümölcsét, na de nem egyik napról, hónapról a másikra, vagy egyik évről a másikra, nem hanem akár egy évtizeden át áthúzódó hatása is van. Éppen ezért elkezdtük a jelentés, kap jelentésértékelését eh, hosszabb idősíkra áthelyezni, és így sokkal megbízhatóbb és sokkal realisztikusabb képet fogunk kapni arról, hogy mire mentünk a kappal, hol van még szükség eh, javulásra és előrelépésre. Tehát azt gondolom, hogy ha röviden akarnék fogalmazni, akkor azt mondhatom, hogy ez a véleménytervezet, amit az előadó benyújtott, a bizottság szolgáltainak szemében egy nagyon jó alap arra, hogy realisztikusan értékeljük a kap megvalósítását 2014-ben, és természetesen továbbra is készen állunk arra, hogy támogassuk, segítsük önöket bármilyen módon, ha ezt önök igénylik és kérik. Köszönöm szépen! köszönöm szépen! És akkor most visszaadjuk a szót az előadó úrnak, kérem fogja rövidre. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and also I'm thank Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszöntet mondani a, a kollégák uh, figyelmét, kedves szavait. Úgy látszik, hogy komoly érdeklődésre tart számot ez a jelentés. Pár dolgot hadd fűzzek hozzá a bevezetőmhöz. Főként az elhangzottak tükrében Az Európai Unió nagyon büszke lehet az elmúlt évtizedek során kialakult közösségi politikára. Miért mondom ezt? Azért, mert a, a minden nehézség ellenére ez egy igazi sikertörténet. történet Nagyon megváltozott Európa a közösségi agra politika kezdete óta. Egyébként ez nem csak a legrégebbi, hanem a legtöbbet fejlődött közös európai szakpolitikánk. Az igazi kérdés az, hogy hogyan tudjuk segíteni a tagállamokat abban, hogy még jobban teljesítsenek. Alapvetően a tendenciák jók, javuló tendenciákat láthatunk. Le úrral egyetértek, hogy a javaslatom csak kiindulási alap. Ez egy tényleg egy, ez csak egy elgondolkodható kiindulási alap, ezért tényleg kérem a kollégákat, nagyon örültem Szelimovics kollega szavainak. Tényleg komolyan mondom, hogy bármiféle módosítót nyugodt szíven nyújtsanak be, de ezeket szívesen fogadom, szívesen látom, érdeklődéssel olvasom majd. Nem szeretném, hogyha valamit félreértenének. Egy jelentés tervezetről még nem beszéltem, a mostani eszmecserénk kis részét képezi majd az elkészítendő jelentés semnek. Szerintem jó úton haladunk akkor, hogyha három fontos kérdésre összpontosítunk. Elsősorban hogyan tudjuk ellenőrizni a kiadásokat. Tartozunk ugyanis annyival az európai adófizetőknek, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ezeket a pénzeket tényleg körültekintően költjük el. Nem csak körültekintően, hanem úgy, hogy ez valóban a vidéki lakosság és a fogyasztók érdekeit szolgálja. Arról is beszélve, hogy az általános hatékonyság elveinek is megfeleljünk. Hogyha ezen az úton haladunk tovább, akkor, akkor szerintem sikerrel járhatunk. Még egyszer ezért elmondom, kérem az árnyék előadó kollégákat, hogyha ez megfelel nekik, szeretnék egy árnyék előadói ülést tartani e hét csütörtökön dél körül, egy óra körül. Szerettem volna már ezt most fel villantani ezt az ötletet, hogy mindenki úgy szervez a programját, hogy ha lehet, még egyszer köszönöm az eddig elmondottakat, az eddigi javaslatokat, és tényleg nagyon eh, izgatottan várom a további részletes eh, javaslataikat. Köszönöm. Prośba pana posła sprawozdawcy, jeśli chodzi o poprawki, proszę. Kedves kolléga, erre a kérdésre reagálva kérjük, hogy december 9-ig küldjék meg a módosítóikat. És akkor január 25-én fogunk szavazni a véleménytervezet elfogadásáról. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra, a jelenleg zajló három oldalú egyeztetések állása. Azt javaslom, hogy 5-5 percet kapjanak az előadók, és nem folytatunk vitát ezekről a pontokról, de a jövőben nyilvánvalóan vissza fogunk térni ezekre a kérdésekre is. Sajnos nagyon-nagyon elszaladt az idő, most csak ezt tudom javasolni. Később sor kerül egy koordinátori ülésre is, de már most szeretném bejelenteni, hogy a nemzetközi talajnappal kapcsolatban a harmadik emeleten egy kiállítás kerül megrendezésre, hogy gondolom nagyon helyén való lenne, hogyha néhány képviselő ebből a szakbizottságból is megtisztelne jelenlétével ezt a kérdést. Látom, hogy nem mindenki ért ezzel együtt, elnyúlt. Én szeretnék egy kérdésre konkrétan rátérni. Egy percet talán kaphatnék az előadók után, miután ők elmondták, amit elmondani kívánnak. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy erre sor tudunk keríteni. Először Hozling úr kap szót. Majd ő elmondja a bevezető szavakat, én már nem. Kívánom a türelmüket igénybe venni hozzunk. Kolléga, én, nekem nincs is szükségem 5 percre, hiszen egyetlen egy három oldalú egyeztetések került sor a luxemburgi soros elnökség keretében. Én azt gondolom azonban, hogy itt egész jól haladtunk, hiszen először is az alapelvekről beszéltünk, amelyek vezérlik majd a háromoldalú egyeztetést, egyetértettünk abban, hogy milyen eredményt szeretnénk elérni, mindenképpen az ökológiai gazdálkodás erősítését kell, hogy célozza az egyeztetést az ellenőrzések esetében egyszerűsíteni, javítani kell a helyzetet, ebben egyetértünk, és európai harmonizációra van szükségünk, hiszen ez jelenleg nem megfelelő, és ebben is egyetértünk. A hatályos rendelet tekintetében, tehát harmonizációra van szükség, aztán a hatályról is beszéltünk, itt is nagy mértékben egyetértés uralkodik, aztán az alapelvekről is sikerült egyeztetnünk, és aztán jön egy már kicsit vitásabb kérdés, ez pedig a vegyes gazdaságok kérdését. A szakbizottságon belül is egy hosszú vita övezte a vegyes gazdálkodást. Mi egyetértünk abban, hogy továbbra is fenn fog állni ez a gazdálkodási lehetőség. A parlament többsége és a tanácsban is a többség ezt kívánja, de itt tisztázni kell, hogy ez hogy nézzen ki az egyes gazdálkodási egységeket. Nyilvánvalóan teljes mértékben el kell különíteni és ezzel el is értünk az ellenőrzések témájához. Itt valamennyi részevő egyetért abban, hogy az ökológiai rendeletben foglalt ellenőrzéseket továbbra is szeretnénk fenntartani. A horizontális rendelet egy kicsit másképp eh, kívánja szabályozni, de e, mindenképpen szeretnénk ott is utalnának arra, hogy az ökológiai gazdálkodásra szóló rendelet szabályozza az ellenőrzéseket, különben, amit itt szinte egyhangulag megszavaztunk, nem, tudunk, nem tudjuk érvényesíteni. És végül pedig az import szabályok kerültek napirendre. Itt az importok esetében is a megfelelés elérése lenne a cél. Ezt szeretnénk mi alapként elérni, de hát itt vannak mentesítések, kivételek az importok esetében, itt ezt külön kell megvizsgálnunk, hogy az Európai Bizottság milyen kivételeket irányoz elő. Vannak olyan harmadik országok, ahol nem tudják az ökológiai szabályainkat betartatni. Itt már szó esett ezekről a problémákról, de még ez nem zárult le. 9-én kerül sor a második háromoldalú egyeztetésre. remélem, hogy itt jó tempóban fogunk haladni, és ugyanilyen tempóban tudjuk majd a következő soros elnökség alatt folytatni a munkát, és, és reméljük, hogy következő fél évben lezárásra kerül ez a kérdés. Most pedig ezt követően Danten úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Az én dossziémmal kapcsolatban, dossziémmal kapcsolatban a zootechnikai kérdésekben. Az első dialógus fordulóra sor került a módosító indítványok elkészítése során a, a, a tanács figyelembe vette a parlament javaslatait, mert alapvetően a három célban megegyezik a véleményünk, első a belső eh, piac megerősítése, a fajok sajátosságainak figyelembevétele, itt gondolok a, a lovakra, illetve a, a sokszínűség megőrzése. Ami könyvekre vonatkozó szabályokat illeti, a, a ritka fajok, a delegált aktusok tekintetében alapvetően 95%-ban lezártuk a tárgyalásokat. Egy-két apróság marad, például a különböző programok kiválasztásának a, a, a feltételei, a szubszidiaritás kérdése is még függőben van. A kiválasztási szelekciós programokban fontos, hogy a, a fajtisztaság ne kerüljön veszélybe, és persze a belső, keres, belső piacon való kereskedelem se új akadályokban ne ütközön. Az delegált aktusok és a, a végletes intézkedések ügyében az utolsó triológus fordulóra alasztottuk ezeket a kérdéseket. Az említett kérdésekben sikerült előre lépnünk, ugyanakkor az unión belüli eh, kereskedelem, illetve harmadik országokból való export ügyében is komoly előrelépést várunk. Alapvetően jogi szempontból az tanács szövege jó, és még egyszer mondom, a parlament javaslatait nagy mértékben figyelembe vették, ami a hivatalos ellenőrzéseket illeti. Nos, a, ennek átláthatónak kell lennie mindenképpen, ugyanakkor a túlzott bürokratikus terhet el kell terülni, kerülni mindenképpen. Ehhez együttműködésre van szükség az Európai Bizottsággal. Az agrár élelmiszeripartól kis eltérő módon talán annyira nincs kitéve ez az ágazat a nehézségeknek, éppen ezért úgy érezzük, hogy a tárgyalások során alapvetően a tanács figyelembe vette véleményeket. Pani poseł Encia McIntyre, bardzo proszę. Köszönöm szépen, McIntyre asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék arról az előrehaladásról jelenteni, amit a trilóguson értünk el a növényeket, növények károsítóival kapcsolatban. Szeretném leszögezni, szeretném elmond, megköszönni a, az árnyék előadók munkáját, nagyon kiváló munkát végeztek, és nekik is köszönhetjük ezt az előrehaladást. Öt alkalommal került sor három oldalú egyeztetésre, és még kettő következik december 8-án és 16-án. Amit elérni szeretnénk, az, hogy viszonylag korán tudunk megállapodni még az idei évben egy második olvasatos változatról. A parlament elfogadta a saját álláspontját még 2014 áprilisában, és a tanács a mandátumára csak az idén júniusban bólintott rá. És az a tanács által módosított szöveg rengeteg módosítást tartalmaz a bizottsági szövege kapcsolatban. Ezek közül jó néhány mind intézményi, mind politikai szempontból fontos. Tehát az eddigi öt alkalom val úgy döntöttünk, hogy a, úgy gondoljuk, hogy az e- egyes fejezet, ugye meg a hatály és a definíciók, aztán a második e, és harmadik fejezet foglalkoztunk. A harmadiknak a neve most már az nem karantén alá eső károsítók, ról fog szólni, aztán negyedik az import ellenőrzések, az ötödik fejezetes végeztünk, ez pedig a szakmai szolgáltatók regisztrációjáról szól, illetve a nyomon követhetőségről, stb. A hátralévő két alkalommal a hatodik fejezetben a, a növényi, növények és növényi termékek tanúsításáról szóló hatodik fejezetet szeretnénk abszolválni, hetedik és nyolcadik fejezetet, valamint az összes preambulum bekezdést. Tehát elég sok munka van még hátra. Az egyik legfontosabb dolog, ami még hátra marad, az, hogy hogyan lehet azonosítani azt, hogy melyek, a, melyek élvezzenek, mely károsítók élvezzenek prioritás, illetve a delegált aktusok és végrehajtási aktusok kérdése. Az egyik kérdés, amely nekünk fejfájást okozott és aggasztott, az a, a prioritásként kezelt károsítók száma. Ebben a tanács a bizottságot támogatta, és ez szerint ez nem haladhatja meg az, a teljes lista 10%-át. A 40-es módosítunk ezt a szerintünk tetszőleges hasonlítés és alapon megállapított 10%-ot szeretné eltörölve látni, hiszen azért, mert a 10%-os korlát nem tűnt alátámasztottnak, megalapozottnak, és úgy gondoltuk, hogy a prioritások korlátozását kritériumok lefektetésével kellene elérni, és ezeket pedig a kettes melléklet tartalmazza. A tanács elfogadta ennek a 10%-os korlátnak a törlését, de a kett kettes melléklete kapcsolatos tárgyalások még nem zárultak le. Következésképp a kritériumok még függőben vannak. Aztán elővettük és átbeszéltük bizonyos mértékben akik a, a végrehajtás, illetve a delegált aktusok kérdését. De ez még mindig nagyon bizonytalan, és egyetértettünk egy bizonyos pontig, de ezzel együtt is még nagyon sok tárgyalás vár ránk, és szeretném kimondottan megköszönni a parlament jogi szolgálatának a segítséget a delegált és aktusok és végrehajtási aktusokkal kapcsolatban az ezzel foglalkozó szakértőnek nagyon nagy segítséget nyújtottak nekünk. Tehát úgy gondolnám, hogy még mindig vannak abszolválandó területek, de bízunk abban, hogy még karácsony előtt sikerül valamiféle módon dúlőre jutnunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Egnyú úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Megkértek svéd organikus gazdálkozunk, hogy tudassam a bizottsággal, neveze, hogy komoly gondok vannak az új szabályzással kapcsolatban. Azt tudjuk, hogy Svédország hideg ország, és a salátákat megemelt ágyakban növesztik, hogy meg ne fagyjon. Ez megfelel a svéd szabályzásnak, és a, az organikus ökológiai vásárlók nagyon elégedettek. De az új rendelet értelmében erre nem lenne lehetőségük. És ezeket a vállalkozásokat gajra vágnánk ezzel. Azt gondolom, hogy ezt nem mérlegelték kellőképpen a teológusok során, és azt gondolom, hogy talán ezen a ponton még lehet ez ügy érdekében tenni valamit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez egy szükséges észrevétel volt. Szeretne még valaki hozzászólni? Aguilera asszony. Egy percben, ha kérhetném. Eh, köszönöm, elnök úr. Tényleg csak roppant röviden. Ugyanis fontos, hogy a három dossziéval kapcsolatban ilyen információt rendszeresen kapjunk. Ezt köszönöm a kollégáknak. Az biogazdál gondolkodás számomra nagyon fontos kérdés. Éppen ezért szeretném, hogyha az említett három dosszi ügyében, ahol egyébként az európai gazdák, azonban is a spanyol gazdák érintettek, és ez számunkra is prioritás, ez minél hamarabb megoldódna. Főként Jó irányba haladnak a dolgok, de még nagyon sok a tennivaló. Örülök annak, hogy pozitív irányban haladnak a dolgok, de mint említettem, sok még a tennivaló. Igen, köszönöm elnök úr, én is szerettem volna röviden eh, hozzászólni ahhoz, amit Ennyi úr mondott. Valóban fontos, hogy eh, a biogazdálkodás ügyében legyünk pragmatikusak. A fagyott talajban nem lehet növényeket termeszteni. Hogyha találtak egy megoldást, miért le ne hagyjuk ezt fennmaradni? Kérem, az növényegészségügyi dossziét vizsgálják meg alaposan, hiszen ezzel nemzetközi kereskedelemre kihatással lehet. Nem szeretném, hogyha rossz jogszabályt fogadnánk el, éppen hogy jobb jogszabályokra van szükség, a, a trialógusban önkényes feltételeket szabnak, úgy érzem, amely az exportra veszélyes lehet. Itt, igen, de tényleg ön az utolsó, és tényleg csak egy percet kap parancsolja. Gracias, presidente. Eh, necesito solamente... Köszönöm, elnök úr. Tényleg csak egy percben villám gyorsan én a növények károsítóival kapcsolatos trialógusban részt veszek. A feladatunk úgy érzem az Agrár Szakbizottságban az, hogy a gazdákat, a gazdák érdekeit védjük. Az elmúlt hónapokban borzasztó kórakozók jelentek meg Európában. Például az az Axelius az olaj, az olivafákra e, komoly veszélyt jelent. Ebben a triológusban alapvetően az ágazat érdekeit védjük, tehát e, próbáljuk azt elérni, hogy a gazdákat e, ne tegyék tönkre ezek a károsítók. Köszönjük, mondja az el. E, e, dialogu. W związku z tym myślę, że te pytania... Köszönjük. Nos, úgy vélem, hogy minden fontos kérdést sikerült feltenni. Most pedig kérem, hogy 12.30-kor vegyenek részt a, a termőtalaj témájában tartott kertes megnyitóján, délután pedig a növénynemesítés új technikái, technikáiról szóló nyilvános meghallgatásra kerül sor. Most folytatjuk a koordinátorok ülésével. Kérem, hogy mindenki, akinek nincs keresni valója teremben, az most támozzon. A többiek viszont nem menjenek sehova, hanem maradjanak.